Um, Kedves kollégák, csak azoknak mondom, akik a 24-es napirendi pontot várják, Makovai asszony nincs itt, viszont Stevens asszony fogja őt képviselni. Most kapjuk meg a szövegeket, úgyhogy 5 perces szünetet rendelek el, amíg megérkezik a szöveg. És akkor majd Stevens asszony és a tolmácsai Makovei asszonyt megfelelőképpen tudják majd képviselni, tehát egy 5 perc szünet, és aztán következik a 24-es rendi pont Schengen témájában. Amint megérkezett az anyag, 5 percen belül újra kezdhetjük az ülésünket. Tényleg csak maximum 5 percről van szó. Okay, can we start? Jó, megkezdhetjük a munkát. Kedves kollégák, elnézést, hogy szünetet tartottunk, de most már készen állunk. Ez a Schengeni Akiról szóló implementációs jelentés. Románia és Bulgária kapcsán a jelentéstevő Monika Makovei sajnos nem tudott a mai napon eljönni, és ezért Helga stevens kérte meg, hogy őt képviselje. Január 18-án a tanács azt kérte a parlamenttől, hogy véleményt fogalmazzon meg a Schengeni, aki Schengeni információs rendszere vonatkozó Románia és Bulgária tekintetében való megvalósulásával kapcsolatban. Itt konkrétan arról van szó, hogy SIS figyelmeztetést kiadhat-e ez a két ország. A Libe szakbizottság Makovei asszonyt jelölte ki jelentéstevőnek, ő egy jelentéstervezetet készített elő, amelyet most mindenki meg is kapott. Ezt át is adtuk a tanácsi rendelet kapcsán. Ez a 25-ös cikkre vonatkozik, amely eh, Románia és Bulgária kapcsolatára vonatkozik a többi Schengeni országgal kapcsolatban. Ebben a kontextusban azt szeretném javasolni, hogy hallgassuk meg az elnökség részéről, a bizottság részéről, és végül a jelentés tervezetet Stevens asszony fogja bemutatni a parlament részéről. Úgyhogy ha megegyeztünk ebben, akkor kezdhetjük a munkát, meg is adom a szót. Szeko úrnak. Szekov úr, ön kopja meg a szót. Köszönöm szépen kedves elnök úr, kedves Stevens asszony, kedves európai parlamenti képviselők. Itt most a tanács részéről szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, a tanácsi rendelet, illetve tanácsi döntés kapcsán, a Schengeni, aki romániai és bulgáriai eh, alkalmazása, főként az SIS rendszer alkalmazásával kapcsolatban. A tanács számára ez egy fontos lépés volt, azon az úton, hogy tovább erősítsük az SIS eh, együttműködést a különböző tagállamok között. Önök megkapták már ezt az anyagot, és ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy ez az entry-exit rendszerrel kapcsolatos eljáráshoz vonatkozik. Ugye ezeket a rendszereket olyan tagállamok is alkalmazhatják, amelyek nem teljes mértékben tagjai a Schengeni Akinak. Ehhez pedig három feltételt kell teljesülni, teljesíteniük, Az első feltétel a Schengeni értékelési rendszer alkalmazása. Ezt már egyébként, ennek már megfelelt Románia és Bulgária már egy jó ideje. A második feltétel a Schengen aki alkalmazása a vízuminformációs rendszer tekintetében, ez is megvalósult már, és most ez a harmadik döntés, amelyet hát azért adtunk ki, hogy az SIS rendszert mind a két ország alkalmazni tudja. A tanács meg tette azokat a lépéseket, amelyek szükségesek az utolsó feltétel teljesüléséhez, és ezen keresztül kimondhatjuk, hogy az SIS rendszert Románia és Bulgária alkalmazhatják mindenféle korlátozások nélkül. Ez az egyes cikk négyes bekezdésében szerepel az illetékes irányelvnek, 2010-es irányelvről beszélünk. A Schengen információs rendszer alkalmazásával kapcsolatban ahogyan önök is elmondták már, ennek a döntésnek köszönhetően Románia és Bulgária alkalmazhatják a figyelmeztető rendszereket, és együtt tudnak működni más tagállamokkal, és például megtagadhatják a belépést azok számára, akik a Schengeni rendszerbe való belépés feltételeit nem teljesítik. Ugyanakkor ezen két tagállam szintén hozzájárulhat majd a rendszerhez, és az ő általuk kiadott figyelmeztetéseket más tagállamok is végrehajthatják. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megyünk az Európai Bizottság. Márki úr a következő. Asszony. Elnézést, hogy az elnök. Ville Klarhaut vagyok. Üdvözlöm parlamenti képviselők, Stevens asszony külön, az Európai Bizottság általánosságban üdvözli a döntést, mivel ez további lépéseket tesz Románia és Bulgária bevonására a Schengen együttműködésbe, és fontos intézkedés arra is, hogy is erősítse a biztonságot az Európai Unióban. Ez a döntés tehát Románia és Bulgária elfogadása lépése után az SZSZ rendszerben riasztásokat is betehet, és a tagállam, a többi tagállam is látja ezeket, amelyeket Románia és Bulgária által indítványozott megtagadási riasztásokat, a külső határok ellenőrzését erősíti ez a rendszer. Technikai szempontból az EULISA Romániában és Bulgáriában elkezdte a funkcionalitás ellenőrzését, illetve a tesztek lezárása kerültek az Eurolézer részéről, Bulgária és Románia. Képes volt ezeket a riasztásokat a rendszerben eszközölni a tesztelés során, úgyhogy minden készen áll arra, hogy a döntést foganasítsák és végrehajtsák. Ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy a, a bizottság részéről szívesen láttuk volna, hogyha a belső határok ellenőrzésének törlése függvényében ezeket törölték volna. Ez nem történt még meg, így a Schengeni aki egyes elemei még nem alkalmazottak Románia és Bulgáriára, nyitva állnak. Tehát vannak még lépések a további integráció irányában, de jobb lett volna, hogyha minden rendelkezés teljes körű alkalmazásával esik, ezért beleértve a belső határokon való ellenőrzés törlését. Köszönöm szépen a tanásnak és a bizottságnak. Stephen Stevens asszonynak adom meg a szót, aki Makovai asszonyt helyettesíti a jelentéstevőt. Parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr és jó napot mindenkinek. Makovej asszony nevében beszélek, aki sajnos nem tudott ma eljönni. Betegsége miatt. Örömmel ö, továbbítom az üzenetét a tanácsi döntéstárgyában, amely a Schengen információs rendszer Bulgária és Romániával való bővítéséről szól. Ez megtak harmadik országbeli állampolgárok kiléptetése vagy nem beengedése során riasztani kell a többi tagállamot. Ez az SIS riasztások és a potlagos információ megadása a harmadik ország állampolgárról, ha azokat megtagadták a belépést vagy az ott tartózkodást, be kell tenni a rendszerbe. Ha a tanács döntése eh, megvalósul, akkor a Románia és Bulgária által eh, külső határokon végzett határ ellenőrzései hatékonyabbak, eredményesebbek lehetnek. SIS szívasztásokat tudnak indítani ez a két tagállam, és más tagállamok által ilyen riasztása betetvélesztésre pedig reagálhatnak. Ezzel az Európai Unió biztonsága erősödik, különösen akkor, ha ezek a riasztások a közbiztonság vagy nemzetbiztonság érdekei sértő belépésekre vagy ott tartózkodásokra vonatkoznak. A tanács döntés emlékeztet arra, hogy Románia és Bulgária is kulcsfontosságú szerepet játszik a Fekete-tengeri műveletek megfigyelésében, valamint a Duna mentén, amelyek stratégiai közlekedési folyosók, és ugyanakkor ő, sérülékeny külső határokat is képviselnek ezek a közlekedési főcsomópontok és útvonalak. Ezek itt ország ugyanakkor a logisztikai európai határvédelmi ügynökségnek is fontos tagjai és hozzájárulnak ennek működéséhez. Ezáltal a két ország csatlakozhat a Schengeni térséghez, és növeli a biztonságot, valamint a súlyos bűncselekmények és terrorizmus elleni harc részéről is fontos lépések. Ebben az összefüggésben kell látni ezt, és azt akár módosítók nélkül elfogadva, hogy felgyorsítsak a tagállamok által a végrehajtást. A módosítók benyújtásának határideje május 2-a, itt a Libében május 24-ére tervezük a szavazást megejteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga. Most megnyitom a teret a hozzászólásokhoz. Koelio úr először. Köszönöm, elnök úr. 2011-ben megtiszt, az a megtisztelésért, hogy én írtam már egy jelentést, amely Bulgária és Románia sengintésből belépéséről szólt, megszavazta akkor a parlament. Sajnos azonban máig nem részei a szabad mozgás térségének a két ország azóta. Többször elmondottam, hogy Bulgária és Románia megtettek mindent, ami szükséges ahhoz, hogy belépjenek, ám a tanácsban nincs egyhangú többség a belépésük mellett. Ez a méltánytalanság egyik jó példája, amit az egyhangú többség bizony magával hordoz. A Schengen állapotáról szóló első jelentésben, amelynek én vagyok a jelentéstevő, kimondtuk még egyszer, mindenféle fenntartás nélkül Románia és Bulgária azonnal, és mindenféle fenntartás nélkül teljes jogú tagságot kell kapjon. Ma ez a jelentős tervezet még egy további lépés az, az irányban, hogy ez a két ország a Schengeni, Schengen rendszer egyik lényegi részébe, az SIS-be beléphessen. Szerintem gyorsan meg kell adjuk egy beleegyezésünket, hogy az SIS rendszer eddigi fenntartásai törölhessük ezzel a két országos kapcsolatban, a határellenőrzéssel kapcsolatban, és ez a két tagállam ezáltal növeli hozzájárulását a Schengeni térség biztonságához, és már most is megteszik ezt, ugyanakkor nem kapják meg az ezért járó jutalmat, a szabad mozgást. Nagyon fontos, hogy a Schengen térségben belül teljes tagság megvalósuljon, nem csak az SIS révén, hanem teljes körű mindenféle jogot élvezve a két ország számára ezt megadjuk, ez prioritás kell legyen. Köszönöm. Nagyon fontos és világos hozzászólások. Tanya, mint Schengeni másik jelentőstevő, megkapod a szót. Köszönöm szépen. Az Szterges Tanisú árnyék előadó szöveget szeretném felolvasni. Köszönetet mond a jelentéstevőnek a munkáért, amit ezen dossziéval kapcsolatban végzett. Emlékezteti a kollégákat, hogy októberben a tanács határozatot fogadott el, Bulgáriának és Romániának passzív hozzáférést adott a vízainformációs rendszerhez, és egy olyan határozat mellett, amivel ma foglalkozunk, ezek a Schengeni uh, jogszabálycsomag elfogadásának a végső lépései, mielőtt a határ ellenőrzések, belső határellenőrzések ellenőrzések megszűnhetnek. A belépési-kilépési rendszer végrehajtása 2020-ig működőképes kell, hogy legyen. Ezen tanácsi döntések nyomán Bulgária, Bulgária és Románia felelősséggel fog rendelkezni, mint a Schengeni térség teljes jogú tagjai. A politikai akarat a tanácsban azonban megakadályozza, hogy ennek az erőd, előnyeit élvezzék, azaz a belső határokon való ellenőrzés megszüntetését. Hét évvel ezelőtt döntött úgy a tanács, hogy a jogi és technikai előírásokat a két ország már teljesített az összes Schengeni jogszabály tekintetében, mindazonáltal csak most látunk egy apró lépést előre, és ez sem a kritériumok teljesítésének köszönhető, hanem annak az eredménye, hogy egyre nagyobb a nyomás a több nagyobb biztonságra, akár az emberi méltóság és emberi jogok dacára is. Az, hogy ez a az oka az európai döntéshozatalnak, és sajnálatos a biztonság azonban közös fellépést igényel, nem töredezettséget. Rendkívül fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a szabad mozgás és a biztonság között, és ez csak összehangolt, masszív kereten keresztül lehet elérni, amiben mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik. Azok a tagállamok is, akik szeretnének az egyik legnagyobb és legérezhetőbb eredményhez csatlakozni az EU-nak. Hogyha ez nem sikerül, az az európai integrációt csak aláírja, óriási, aláássa és óriási politikai kárt okoz. A Schengen információs rendszerhez való korlátozások nélküli hozzáférés a két ország esetében elkésett lépés, de ettől függetlenül üdvözlendő. És köszönetet mond Szergej Stanisov a két előadónak a munkájáért. Elnök, köszönöm szépen. Aki, amit önök ketten mondtak, ez a LIBE szakbizottság álláspontját is nagyon világosan tükrözi. Благодаря, господин председател. Темата за Шенген е особено чувствителна за България и за Румъния. Адамов úr következik. Köszönöm szépen. Bulgária és Románia esetében a Schengen információs rendszerhez való csatlakozás nagyon érzékeny kérdés. 2011. júniusában, június 9-én a tanács arra következtetésre jutott, hogy minden Schengeni kondíciót az adatvédelemre, rend, öm, rendőri együttműködésre, vízumokra, légi, szárazföldi és tengeri határokra vonatkozó szabályokat teljesítette. Mindazonáltal a végső döntés még mindig nem született meg, ezt egyhangúsággal kell ugyanis, hogy az összes Schengeni tag megszavazza. Ez rendkívül módon nem fair, hiszen Bulgária és Románia az Európai Unió külső határait védik. Köszönetet mondok kollégáimnak, Carlos Coelho úrnak a kiállásáért és az erőfeszítéseiért. Köszönöm, hogy állást foglalt Bulgária és Románia mellett, hogy mindkettő csatlakozhasson azonnal a Schengedi térséghez. Támogatjuk a jelenlegi határozott tervezetet, hiszen ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a maradék korlátozásokat eltöröljük a SZISZ alkalmazásával kapcsolatban Bulgária és Románia kapcsán. Ez a terrorizmus és a bűnözés elleni fellépésben is segítségünkre lesz. Elnök, köszönöm szépen. Ademov úr, kíván-e valaki más hozzászólni ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nem, akkor Stevens asszony felé fordulok, hogy kívánja lezárni a vitát. Nem. Jó. Rendben, akkor tájékoztatásképpen szeretném megemlíteni, hogy volt az Eulisával egy együttesülésünk ezen ponttal kapcsolatban egy technikai előkészítő, és sajnos nem túl sokan voltak jelen. A SZISZ és az infrastruktúrális felkészülés volt a téma, de ahogy említettem, az EULISZ-ával ez egy igen gyéren látogatott ülés volt. De ugye, ott is ugyanezeket a kérdéseket vetettük fel, ugyanezekről a fejleményekről volt szó. Köszönöm kollégák! Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, ha nincsen más megjegyzés, más pont, nem, Stevens asszony mégis szeretne hozzászólni. Igen, elnézést. Az EU-liszával kapcsolatban, hogyha én jól tudom, az asszisztensektől, Maki Bajaszony asszisztenseitől mindent előkészítettek már. És tegnap teszteket is lefuttattak, és úgy tűnik, hogy minden jól működött szerettem volna erről tájékoztatni önöket, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy tudják. Köszönöm szépen, kollégák, akkor ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és tovább lépünk a következőre, a 24-esre. Szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz november 8-án azon olasz törvénye kapcsolatban, ami a távközlési adatok tárolására egy hat éves kötőrező időszakot írt elő. arról van szó, hogy nem időszerűen kaptuk meg a választ a kérdésre. Int hogy mutatta be ezt a kérdést. A válaszadás határideje január 15-e volt 2018-ban, de a határidőn belül nem érkezett meg a válasz. Kérem kollégák, aki elmegy, csendben tegye. Nos tehát, mivel nem érkezett meg a válasz, ezért a Libe szakbizottság a 130 per 4-es eljárási szabályzati pont értelmében napirendjére tűzte ezt a kérdést. Most alkalmat adunk az Európai Bizottságnak, hogy szóban adja meg a válaszát a kérdésre. Szofi, megadom a szót a kérdés bemutatására. Köszönöm. Uh, Kicsit hezitálok, meg kell mondjam, nagyon komoly politikai kérdésről van szó. Én vagyok az egyetlen európai parlamenti képviselő ebben a teremben most. Lehet, hogy az Európai Bizottság képviselő is itt van, és azt mondja, jó, tíz percig kibírom, én hát azt mondja, korhalásot, és aztán hú, kifújom magam, és ezzel vége. Így beszélgetünk? Így tárgyalunk politikai kérdésekről? Úgy tűnik, egyáltalán nem hajlik az Európai Bizottság arra, hogy az Európai Parlament írásos kérdéseit komolyan vegye. Az olasz parlament a lehető legsúnyibb módon elfogadta, ez csak az iCloud amerikai elfog, törvény elfogadásához hasonlítható, az adatfenntartási törvényt hat évre módosította. Ez nagyon messzire hat. Az Európai Bizottság ezt követően azt mondta, hogy ez nekünk mindegy, ez legalizálható ez a gyakorlat, mondja a bizottság. Egyetlen képviselő van itt, kettő, mondjuk, és egy bizottsági hivatalnak. Szerintem ez nem megfelelő módja a dolognak. A számokérhetősi mechanizmus tekintetében a, az, hogy hányan vesznek részt itt, itt egy kicsit szélesebb körű problémáról van szó, olyan sok ülés van szó, olyan sok munka folyik, annyi minden téma van folyamatban, hogy ez a munkaterhelést illetően itt egy szélesebb körű problémát érint. Ez egyik dolog. És így módon az is igaz, hogy nagyon kevés képviselő használja a 130-es szabály általi mechanizmust. Nem. Mondom azt, hogy ne használjuk ezt tovább, mert hogy fontos, hogy beidézzük a bizottságot időről időre. Az egy különös helyzet, hogy csak ketten vagyunk. Tehát van egy eszközünk, az írásos parlamenti kérdés. Ezt úgy használja a bizottság, mint a WC papírt. A fura kérdésekre azonnal válaszolnak ugyan, de a komoly kérdésekre nem. Általában túl későn és teljesen értelmetlen választ nyújtanak be. Így akarjuk használni ezt az eszközt? Én szerintem nem érdemes ez időt pazarolni arra, hogy itt egy párbeszédben, ketten beszéljük meg egy ilyen mély politikai súlyú, nagy súlyú kérdést az adat visszatartás ügyében. Ugye volt egy, egy bírósági döntés is két éve. A, az olasz kormány azt mondja, hogy le, hát le se, na hogy mondjam, tehát, hogy fittyet hányunk rá, mondjuk így. Aztán, hogy elmondta már, mit akart. Itt nem eljárásokra van szó, hanem arról, hogy mennyire veszük komolyan a kezünkben levő parlamenti eszközöket, Mi az értelme a bírósági döntéseknek, hogyha az Európai Bizottság és a tagállamok rendszerszerűen semmibe veszik a Luxemburgi Európai Bíróság döntéseit? És azt mondják, hogy mit érdekel ez bennünket. Hát ez itt a fő kérdés. Nem csak ebben a konkrét kérdésben, hanem általában a módszertant illetőleg. Tehát vissza kell térjünk ennek a dolognak a lényegére egy más formációban. A koordinátorok majd megvizsgálják ennek a lehetőségét, Visszatesszük ezt a konkrét kérdést, mint kérdést a napi rendre? És akkor a koordinátorok meg kell beszéljék, hogyan tovább. A par- parlamenti kérdés eszközének mi legyen a sorsa. Nos, hát akkor ez egy kettőnk közötti párbeszéd, hiszen csak mi ketten vagyunk itt, de az biztos, hogy akkor erre a témára vissza fogunk térni. Jó lenne, hogyha az első illetékes libe ülésen visszatérnénk erre a témára. Hát azért azt se felejtsük el, mondja az elnök, hogy ez úgyis az interneten is közvetítésre kerül, tehát ez fontos, hogy te ezt most itt elmondtad. Jó, akkor a koordinátorok következő napi rendjére ezt a ügyet is felvesszük. Kedves kollégák, következik a 25-ös napirendi pont, ez 10 óra 30-kor kezdődött volna, de most azt mondják, hogy akkor 15 perc szünet, és a Jazz következik 10 óra 30-kor. Úgy látom, hogy valaki integet. A bizottság szeretne esetleg erre választ adni? De hát már lezártam ezt a napi rendi pontot, most már nem mehetünk vissza az időben. Uh, Do you really want to go? Mindenképpen vissza szeretne térni erre? Igen. Hogyha megengedi, akkor én is azért elmondanám a véleményemet arra vonatkozólag, hogy a bizottság mennyire elkötelezett. Én most nem tartalmi kérdésekre szeretnék reflektálni, hanem arra, hogy mennyire veszi komolyan a bizottság a parlamenti kérdéseket. Ön komolyan gondolja azt, hogy most erre visszatérünk? most azt hiszem, hogy lehetősége van önnek arra, hogy ezt a pontot ezt most lezárjuk. A válaszokat nem adják meg időben, aztán ide jönnek, lezárjuk a napi rendi pontot. Ön ezek után komolyan gondolja azt, hogy vitába bocsátkozik? Tényleg ezt szeretné? Én azt gondolom, hogy ez nem egy jó ötlet. Sofintfeld? Igen, hát egészen mostanáig nagyon szép és baráti volt minden, de én azért azt gondolom, hogy ha elmondanám itt azt, hogy az Európai Bizottság munkamódszereiről mi a véleményem, hát az nem lesz ennyire baráti, és kedves, és keresetlenebb lesz. Jó, hát oké, okay, akkor szerintem vegye komolyan ezt a javaslatot, jó rendben, megfogadom ezt a tanácsot, köszönöm. Akkor 10.30-kor folytatjuk. get started. Um... Kezdjük. Okay, colleagues. Uh... Kedves kollégák, kezdjük a 25-ös napirendi pontot. Az Eurojust ügynökség témájában. Harman urat az Eurojust elnökét hívtuk meg, hogy bemutassa az intézmény éves jelentését viszonylag új a hivatalában, ám már mögöttünk van néhány nagyon részletes megbeszélés az Érőszt működéséről. Kiváló találkozók voltak ezek. Azt hiszem nagyon jó vezetője az Erujusznak, mondhatom a találkozók nyomán. Kicsit nehéz nap a mai, a szakbizottságnak nagyon sok dolga van, és a tagoknak ezen a héten ezek vannak ilyen kevesen jelen. Webstreamen azonban közvetítjük a szülést. amikor majd többen lesznek, lesz olyan is, amikor többen lesznek jelen. Köszönöm még egyszer szépen asszonynak, hogy eljött. Aki a leggyakoribb résztvevője a megbeszéléseknek az elmúlt években, amúgy is. webstreamen azonban sokan nézik az ülést. Kezdjük el tehát a megbeszélést. Ön egy prezentációt tart majd. és biztos, hogy mondtam, eljön majd megint, amikor többen lesznek. Fontos, hogy relevánsabbak legyenek ezek a találkozók és az együttműködés. Ez szolgálja ezen a prezentáció is most. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a üdvözlő szavakat. Való igaz, hogy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek ma, és bemutathatom az Eurojust 2017-es éves jelentését. Amikor a Massis szerződés a, krimin- a bűnügyi együttműködést előirányozta 25 évvel ezelőtt, nagyon más volt a a helyzet. Akkor a bűncselekmények a nemzeti határokon belül, jog sokkal inkább határokon belül valósultak meg, mint ma. És az ügyészségek sokszor ahhoz, hogy egymással kapcsolatba lépjenek, hosszú diplomáciai műveletekbe kezdjenek, levelezésbe, a közvet, hivatalos tartóságon keresztül. Nem volt a strukturális információcsere, nem volt intézményes platform az ügyészségek és a rendvédelmi szervek között a tagállamok közötti kollégákkal egyeztetve a helyzetet. Az elmúlt 25 év ebben az értelemben hatalmas fejlődést mutatott. A 2017-es éves jelentés is erről ad számot, bizonyítva azt, hogy mennyit haladtunk ebben a 25 évben. Tehát operatív eredményeket is elértünk, Európa biztonságosabb lett. 20. akkor 28 tagállam különféle joghatósággal, rendszerekkel működik, és más és más büntető törvénykönyvvel rendelkeznek, és eljárásjoggal ezek. Hát a helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy mi ügyészek kell, hogy számítsunk az Eurostra, hogy eredményesebben tudjuk elvégezni a munkánkat. Szükség van az Eurostra, hogy támogassa, koordinálja a nyomozásainkat, a konfliktusokat kezelje az egyes joghatóságok között, és olyan bizonyítékgyűjtést tegyen lehetővé, amely minden nemzeti bíróság előtt megáll. Tavaly az Eurost 4125 es ügyet vizsgált, dolgozott fel majdnem 4500 ügyész, bíró és rendőrtiszt kapcsolódott össze az EU révén EU tagállamokban, hogy helyben a nyomozásban eredményeket érjen. Az egyikük az a nápolyi ügyészség dolgozói voltak. Egy eset feldolgozását szeretném bemutatni, és ezen keresztül azt, hogy Eurojust mit jelentett az ügy feldolgozásában. 2015-ben járunk Nápolyba. Az olasz rendőrség eh, kábítószert foglalt le, a helyi ügyész eh, lát, belátta, hogy az olasz komorra mafiaszerű szerű szervezet tagjai ezek a gyanúsítottak. Az Eurojust léptek kapcsolatba, segítséget kértek, és megkérdeztük, honnan szerzik Agyon gyanúsítottak a kábítószert, vannak a kapcsolatban más tagállamban működő bűnözőkkel. Ugyanazok a személyek, vagy ugyanolyan, ugyanaz a bűnnekövetői csoport máshol is működik el a tagállamokban. Az EU Euroszt révén a felfedeztük, hogy a spanyol szervezet bűnözéssel, bűnözőkkel is kapcsolatban vannak, azok is egy pénzmosó, kábítószerkereskedő, behajtó bűnelkövető rendszerben működő spanyol bűnözőkről volt szó, Fölállítottunk egy közös nyomozati csapatot, innentől kezdve a, tag, a, a hatóságok egy keretben működnek. Tavaly 200 ilyen közös nyomozati csapatot állítottunk fel, 2002-ben csak kettő volt ilyen, ez is mutatja, milyen hatalmas fejlődés állt be. A, 2000, a 1993 óta. Német bűnöz, bűnökövetőkkel is kapcsolatot találtak, így most már három állam ügyészségei működnek együtt, olyan stratégia mellett, amelyben megpróbálják azokat a konfliktusokat elkerülni, amelyek a széttartó joghatóságokból és különféle jogi problémákból adódnak, például az európai elfogadó parancs vagy nyomozati parancs végrehajtásában. Két év után sikerült egy kritikus pontra jutni. 2007. július 5-én volt az akciónap, reggel 4.30-kor német, olasz és spanyol ügyészek a koordinációs központban, Hágában, az Euroszt központjában kiváló technikai háttérrel real-time információ cserét lehetővé téve elkezdték a munkát. A különféle a külön három országban a rendőrségek is készen álltak, és az őrjuszban együttműködő ügyészekre támaszkodva a rendőrek a három országban akcióba léptek, egyszerre lefoglalva különféle vagyontárgyakat és elfogva embereket. Ahogy hallott a nap, egyre több információ gyűlt be és került kicserélésre, azonnal, ezek azonnal cselekvéseket mutattak el ebben az esetben. három országban 33 embert fogtak el, 5 millió euró és több mint 1000 kiló kábítószer került lefoglalásra. Ez egy olyan, ez volt a Santa Lucia művelet. Azért választottam ki ezt az esetet, mert bemutatja, hogyan működik az Eurojust koordináció, koreációs központja, találkozói, közös nyomozati csapatok, jogi elemzés. Ezek fontos és egy, egyedi elemei az Eurojust eszközrendszerének, amely támaszkodhatunk bonyolult és nehéz esetekben. Van azonban ennek még egy eleme ennek az ügynek. Az, ami egy viszonylag kicsi helyi bűncselekménynek indult, felfejthető volt egy nemzetközi bűnökvetői hálózatba, vezetett bennünket, és a koordináció révén tudtuk az Eurosz bekapcsolásával, és csak így tudtuk az Eurosz révén felfejteni ezt a bűncselekményt. Tudjuk, hogy a bűn, a bűn nem áll meg a határokon, és az EU határain sem. Ezért a harmadik államokkal együttműködés is lényegi komponens az erősz munkájának, mivel, mivel létrejött óta az erősz hálózatokat épít. A harmadik államokban is, most már 42 országban van kapcsolódási pontja, és a következő napokban tovább terjed ez. Ezen túl az Euruszt négy ország, eh, Montenegro, Norvégia, Svájc és Egyesült Államok eh, eh, ügyész helyben működő kapcsolódó kontakt ügyészét is befogadja. Az Eurosz 2017-ben svájci kollégákkal nyomozott egy labdarúgás kapcsolatos bűncselekményben, a csalás, dokumentumhamisítás, és egyéb csalás bűncselekmények vágya merült fel, és Franciaország, Görögország, Olaszország és Spanyolország is érintetté vált. Ebben az esetben is egy akciónap indult el, egy jól összehangolt, egyszerre lefolyó koordinált, az ügyészek által koordinált, ágából az érősztól koordinált akcióra került sor, amely sikeresnek bizonyult, kritikus bizonyítékokat sikerült megszerezni. Magyarországról beszélnék. Egy embert lőttek le egy autópálya pihenőben, és németnek tűnt a gyanúsított. A magyar hatóságok kapcsolatba léptek az Euriusztal, az állandó éjjel-nappal működő kapcsolattartó csatornákon segítséget kértek, gyorsan fel kellett, be kellett szerezni egy európai elfogadóparancsot és egy német ö, ö, házkutatást, valami kiderült, hogy Ausztriában bérelte az autóját. Az elkövető azonnal kért egy európai nyomozati parancs is. Németországról néhány óra alatt Ausztriára kellett áttenni azt a joghatóságot, ahol nyomozni kellett, és egy új európai elfogadó parancs és nyomozási parancs került kiadásra kevesebb mint 24 órával a bűncselekmény elkövetése után elfogták az elkövetőt, és a bizonyítékok sikeresen begyűjtése kerültek. Ha, ha szélesebb körben vizsgáljuk az eredményeket, úgy látszik, még több dolog terül ki. Megvizsgáltuk az eseteket, és tíz ilyen magas profilú Eurojustos ügyet láthattunk, tíz különböző bűncselekmény területén, és láthatjuk az eredményeket is. A Eurojustnak köszönhetően a hatóságok képesek voltak 345 bűnbanda tagot le, megtalálni, több mint 320 házkutatást végezni, és több mint 30 millió euró értékben foglaltak le értékeket. Ez azért elég nagy érték, hogyha azt nézzük, hogy nagyjából 37 millió euró a Eurojust éves költségvetése. De ennél talán még fontosabb is, hogy a Eurojust segítette a hatóságokat a bizonyítékok begyűjtésére, és így aztán hatékonyan bíróság elé lehetett vinni ezeket az ügyeket. Ez a kollektív erőfeszítéseink eredménye, és a parlament is nagyon fontos szerepet tölt be ebben. Jogalkotóként önök is hozzájárultak ahhoz, hogy új eszközöket adjanak az igazságügyi együttműködés kezébe, és ez keresztül az európai elfogatási parancs, a különböző javak befagyasztása és más eszközök segítették a határon átnyúló bűncselekmény felgöngyölítést. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer az önök támogatását. Köszönöm. Kedves Libe szakbizottsági tagok, hogyha megvizsgáljuk a Eurojust jövőjét, a következőképpen látjuk azt. Ez az éves munkanövekedésünk évente, ez körülbelül 100 plusz ügyet jelent, tehát ezért több emberre és több időre van szüksége a Eurojustnak, azt is látjuk, hogy nem mindig elegendőek a források ehhez a megnövekedett munkaterheléshez. Fel kell készülnünk, és ehhez egy intézményi reformba kezdtünk, hogy hatékonyabbak, és ha, tehát hogy hatékonyabbakká váljunk. Forrásainkat újra rendeztük, hogy több operatív támogatást tudjunk adni a nemzeti hatóságoknak és a nemzeti irodáinknak. Hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor is látható az, hogy ez már nem elég. Ugyanis 2019-ben 41 millió eurót kértünk. Ez az, amire szükségünk lesz, hogy a munkánkat garantáltan folytatni tudjuk, és segíteni tudjuk a tagállami hatóságokat. A közös nyomozói csoportok kialakításán keresztül, vagy az ilyen nagy mértékű koordinált műveletek végrehajtásában. Ezt a mai lehetőséget kihasználnám, hogy az önök támogatását kérjem a 2019-es és a 2020 utáni időszakra vonatkozó a költségvetési tárgyalások tekintetében is, hogy a Eurojust tényleg be tudja tölteni hivatalát. Azért vagyok ma itt, hogy ne csak a Eurojustot mutassam be, hanem azt a 330 nagyon elkötelezett profi kollégát, akik a Eurojust-nál dolgoznak. Az ő, a Eurojust eredménye ezeknek az embereknek köszönhető. Mi együtt vagyunk a Eurojust, és együtt tudjuk Európát egy biztonságosabb térségé változtatni. Kedves parlamenti képviselők, köszönöm, hogy meghallgattak, és hogy mindig támogatnak bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt. És köszönöm ezt a friss kommunikációt. A képviselőhöz fordulok. Végig szépen parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Két területre szeretnék összpontosítani. Azt kezdte el elmondani, hogy 25 év után még mindig az együttműködés dacára az igazságügyi terület és a rendőri terület szabályai még mindig különböznek a tagállamokban. És ugyanez vonatkozik a bizonyítékokhoz való hozzáférés szabályaira is. nagyon különbözik, tehát a 28 tagállamban a helyzet, de nem ez a lényeg ezt megmagyarázni. A különbség az az, hogy mikor lehet hozzáférni, vagy az, hogy milyen alapon lehet hozzáférni a bizonyítékokhoz. Tehát az, hogyha azt gondoljuk, gondoljuk, hogy ez bizonyíték lehet, az már hozzáférést engedélyezhet, vagy valamilyen bizonyíték van rá, kell hozzá, hogy az bizonyíték értékű, hogy hozzá lehessen férni. Ez -e a különbség. Aztán a közös nyomozati csoportokról is beszélt, azon gondolkoztam, hogy a pénzügyi támogatás az ezekre összpontosul-e, vagy pedig van-e másmilyen pénzügyi támogatása, amit a tagállamok kaphatnak annak érdekében, hogy megszervezzék a munkájukat. Végül azt is említette, hogy növekszik a munkateher, egyre több ügyjel foglalkoznak, és lehetséges, hogy nem rendelkeznek elég erőforrással ennek a munkának az elvégzésére. A munkateher bemutatkozó növekedés ez azért következett be, mert egyre több a nemzeteken átívelő bűnügyi tevékenység, vagy pedig annak a következménye, hogy a tagállamok egyre inkább átlátják, hogy jó ötlet az Eurojustot bevonni és jobban együttműködni. A másik kérdés persze az, hogy visszatérünk arra a helyzetre, arra, hogy a tagállamainkban nagyon különböző a helyzet, nem csak a szabályokat illetően. Úgyhogy lehetséges, hogy több alkalmazottra van szükség a rendőrség, vagy az igazságügy területén, vagy lehetséges, hogy a tagállamoknak nincsen elegendő berendezése. lehetséges -e, hogy ezeken a területeken kell fejleszteni egyes tagállamokat. Aztán visszatérve az Eurojust munkaterhére, több pénzre lehet szükség, hogy megküzdjenek ezzel. Lehet, hogy ezt nem is öntől kéne kérdeznem, hanem a bizottság és a tanács képviselőitől, hogy készek-e, hogyha szükséges, vagy akár nemzeti szinten többet tenni, akár európai, akár mm, nemzeti szinten, több pénzről beszélek tehát, hogy az európai költségvetés jobban tudja finanszírozni ezt a munkát, és az utolsó kérdésem, és ismét ez sem feltétlenül önfelé irányul, hiszen lehetőség, lehetséges, hogy nem is tudja ezt megválaszolni, hanem inkább a tanács és a bizottság felé fordulnék ezzel a kérdéssel. Az Eurojust számára a pénz megszerzése hogyha, hogy vajon a tanács és a bizottság további e, források felszabadítására gondolta az igazságügyi együttműködésre, mert különben nagyon jó ötlet, hogy még sok mindent akarnánk csinálni együtt, de ha nincs rá pénz, akkor az nem lesz könnyű. Ezeket a pontokat szerettem volna említeni. Lehetséges, hogy néhány kérdésemre akár ön is tud válaszolni, de lehetséges, hogy más kérdésemre inkább a tanács vagy a bizottság tud majd válaszolni. Elnök, gyűjtsük össze a kérdéseket, én is szeretnék feltenni még pár kérdést, nem lesz nagyon sok. Volt néhány vita a prezentáció előtt is és ezek nyomán az első kérdésem a következő. Amikor az Eurojustot meg akarták reformálni, és ezzel kapcsolatban már hallottunk, a képviselők hallottak éves jelentéseket, mit akarnak konkrétan megreformálni? Mi lesz más? Az egyik szembetűnő dolog az az, hogy a költségvetés nagyon alacsony összevetve azzal, hogy milyen sok tagállamban mennyi különböző tevékenységet folytat az Eurojust. Úgyhogy érdekes pont az, hogy ebből a költségvetésből a közös nyomozati csoportokat is finanszírozni kell, és ez egy nagyon komoly munkaterület. A kérdésem az, hogy mi a prioritása ennek a munkának? Ha mondanék egy példát, ön mondott egy országos példát, az én példám a szlovák köztársaságból származna. Nemrégiben ellátogattunk Szlovákiába, és nagyon világos volt, hogy az egyik fő kérésük a szakbizottságunk felé az volt, hogy kérjük meg az Europolt, hogy gondolja végig, hogy közös nyomozati csoportot hozzon létre, ami segítene a szlovák hatóságoknak a Kuciák úr tragikus meggyilkolásának feltárásában. Rendszer szintű problémákról is beszéltek. Ez csak egy példa. De lehetséges, hogy mondjuk más országok vagy más bűncselekmények például pénzmosás feltárására lenne szükség. Mit tesznek? Látom, hogy óriási problémákkal küzdenek meg bizonyos országokban, de mondjuk Szlovákia példájára visszatérve azt láttuk, hogy a jelenlegi ügyekkel kapcsolatos állítások nyomán önök is felléphetnének, ha szeretnének, de aztán vannak rendszer szintű problémák is, amik más Európai Uniós országokra is igazak, például vannak késlekedések az ügyek felgöngyölítésében, a képzési problémák, tehát más esetleg rendszer szintű problémák, ezekről tudná mondani pár szót, vagy inkább a rövid távú tevékenységekre szeretnének központosítani, mint például a bűncselekmények, amelyeket szeretnének felgöngyölíteni. És hogy esetleg hol kerülnek összeütközésbe az Európol tevékenységeivel például az ügyészek és bírák képzése az önök feladata. De hogyan tudják tovább juttatni a pénzt? Nagyon kicsi a költségvetésük, és az ügynökség jövője szempontjából ez nagyon komoly kérdéseket vet fel. Hogy a, a szervezet az milyen mértékű feladatokat tud vállalni az egyes területeken, már pedig már így is nagyon sok területen dolgoznak. Szípel asszony, amikor a képzésről beszélt, ez a CEPOL-hoz hasonló tevékenység? Van egy külön egységük erre? Illetve ha nincsen, akkor úgy érzi, hogy van erre igény. A 300 ügynökségi alkalmazott végzi a képzéseket a többi munkája mellett, vagy van egy erre elkülönített egység? Elnök, én is pontosítanám az Európol-lal való kapcsolatos kérdést. Hol vannak a demarkációs vonalak? Hol, hogyan határolják el? A biztonsági területen dolgozó szakértőket és bírákat képeznek-e illetve vannak-e közös nyomozati csoportjaik? Hogyan döntenek, hogy mi, kinek a feladata lesz? Hogyan hozzák meg ezeket a döntéseket? Nyilván ezt a, a, az igazgató tanács teszi meg, de a stratégiai szempontból. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok az összes feltett kérdésre válaszolni, valahogy így csomagszerűen. Először is világosá szeretném tenni azt, hogy a Eurojustnak nincsen mandátuma az oktatás képzés megszervezésére. Mi egy olyan szervezet vagyunk, aminek az a lényege, a működésünknek az az alapja, hogy a tagállamok, amelyek egyébként továbbra is végzik a nyomozást, ha problémáik vannak, és az adott ügyben van nemzetközi fonál, vagy nehézségekkel küzdenek pénzügyi, jogi, kommunikációs problémákkal, akkor hozzánk fordulhatnak. Tehát nincs erre kötelezettségük. A tagállamoknak nem kötelességük a Eurojust együttműködését kérni, vagyis azok az esetek, amelyek az éves jelentésben szerepelnek, Körülbelül 2700 eset mind önkéntes alapon érkezik a Eurojusthoz. És mi segítünk nekik, ami, ahogy tudunk. Ez egy egóhoz kér, kötődő kérdés is lehet, mert az implementáció az egyes európai jogi eszközök tekintetében más és más lehet. A tagállamok implementáltak bizonyos eszközöket, de másként tették ezt meg. A gyakorlat azt bizonyította, hogy világossá kell tennünk ezeket a kérdéseket, és meg kell vitatnunk őket. Megoldást kell találnunk pragmatikusan. Alapvetően lehetnek itt más Mm, szélesebb körű együttműködések is, mint amilyen a közös nyomozócsoportok felállítása. Néha hiányzik a tapasztalat ehhez, vagy a szakértelem, nem tudják, hogy mire van szükség, hogy ezt hogyan kell összehozni, milyen követelményeknek kell megfelelni az adott tagállamokban. És ilyenkor elmondjárázzák nekünk a Eurojustban, hogy miről is van szó, és mi segítünk nekik feltételek meghatározásában is, hogy milyen alapon kössék meg a megállapodást. Vagyis tényleg gyakorlati jogi kérdésekkel foglalkozunk, és így segítjük a munkát. Azt is láthatjuk, hogy nagyon sokszor a különböző tagállamok részéről van arra igény, hogy ilyen megállapodásokat kössenek, közös nyomozó csoportokról, utána együtt kell működniük, utazniuk kell, együtt kell dolgozniuk, és nem mindig állnak készen erre. Nem mindig tudják finanszírozni ezeket a tevékenységeket, tolmácsokra van szükség, meg kell venni a jegyeket, repülőjegyeket, hotelt kell biztosítani, és technikai feltételekre is szükség van. Ilyenkor a Eurojust segíthet. Tudjuk, hogy ezek fontos igények, és ezért is van az, hogy mi mindig azért harcolunk, hogy többet kap, több pénzt kapjanak ezek a, a közös nyomozócsoportok, mert erre tényleg szükség van. 37,5 millió az éves büdzsénk, ez nem túl nagy, ebből 1,3 millió a közös nyomozó csoportokra megy, tehát vissza a tagállamokba. Azt is láthatjuk, hogy egyre nagyobb az igény. 2002-ben jelent meg ez a fajta együttműködés, 15 évvel később azt láthatjuk, hogy a Eurojust több mint 200 ilyen akciót támogatott és ezeket gyakorlatilag soha nem kicsi esetekben alkalmazzák. Ezeket nagy, fontos ügyek felgöngyörítésében alkalmazzák, terrorizmus, emberkereskedelem, nagy mértékű adócsalás, vagy ö, ö, fegyverkereskedelem, vagy ö, pénzmosás. Tehát olyan ügyekről van szó, amelyek mindig határon átnyúló esetek. Tehát ezt tesszük mi, és a reformokkal kapcsolatban is rájöttünk már arra, hogy a jelenlegi munkatársaink nem tudnak már megfelelő minőségű támogatást adni. Megvizsgáltuk azt, hogy hogyan is költjük el a pénzt, és azt láthattuk, hogy fókuszváltásra van szükség, hogy ténylegesen a műveleti tevékenységet segítsük. Megvitattuk a helyzetet a Eurojust igazgató tanácsában, és egy stratégiai döntést hoztunk, amelynek értelmében az adminisztratív feladatokról át kell csoportosítani a pénzt a műveleti tevékenységekre. Így látjuk a jövőnket is. Szeretnénk jobban odafigyelni a műveleti munkára. Vagyis arra, hogy a jogi eseteket és a gyakorlati tevékenységet támogassuk. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy 28 különböző jogi rendszerben kell dolgoznunk. Hát egyszerűen ez, egy, ez a realitás, ezzel számolnunk kell. 28 tagállam van, 28 különböző jogi kultúra és jogrend áll emögött. Utaltam rá, hogy különböző országokban másként implementálták ugyanazokat az európai eszközöket, tehát nem azonos ez az implementáció sem. Ezen kívül pedig azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem sokat elértünk, de nem sikerült még mindent harmonizálnunk. Még egy nagyobb harmonizációs szint mellett is továbbra is lesznek különböző uh, eljárásjogi követelmények, például a házkutatások terén Olaszországban, ehhez egy engedélyre van szükség, Szlovákiában ugyanez a helyzet, de az engedélyhez kötött feltételek mások lehetnek. Úgyhogy itt kell megvizsgálnunk azt, hogy a bizonyítékok hogyan is néznek ki, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy mondjuk egy olasz ügyben gyűjtött bizonyítékok felhasználhatók legyenek Szlovákiában is. Nincsen pontos adatom, úgyhogy nem tudok válaszolni a következő kérdésre. A szlovák eset, vagy más országok kapcsán azt tudom elmondani, hogy nem mi vagyunk a felelősök az oktatás képzés megszervezésért. Megpróbálunk kisebb ügyeket kiszűrni. Ezeket a kérdés a következő. Hogyan lehet az Európai Unión belüli ö, joghézakokat, ö, problémákat áthidalni? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy ugye itt egy ilyen kéréses alapon működik ez a rendszer. Igen, hát nem tudunk közbelépni, de ebben a konkrét esetben a szlovák hatóságok nagyon korán jelentették az Europolnak ezt az esetet, és az Eurojustnak is. Április 18-án volt egy koordinációs ülésünk az olasz partnerekkel, a Eurojuston belül, és a Europol is részt vett ezen a találkozón. Én így látom, mi így látjuk a jövőnket is. Csak együttműködésben lehet ezt elképzelni. A különböző országok, ügynökségek munkáját összehangolva, csak kéz a kézben dolgozva tudjuk megoldani ezeket a nehéz jogi eseteket, amelyek a jogrendbeli különbségekből adódnak le kell zárnunk ezt az ügyet, nagyon jó a jelentés, az éves jelentés, nagyon érdekes dolgokat olvashatunk benne. A Eurojust továbbra is ugye itt a nyomozás, az európai elfogadó parancs kapcsán továbbra is a mi szakbizottságunk oda fog figyelni az önök munkájára, és arra, hogy megfelelő finanszírozást kapjanak az elszámoltathatóság is nagyon fontos, és tudom, hogy ezt a mi szakbizottságunkkal való szoros együttműködést önök is szeretnék megőrizni. Köszönöm szépen. Lesznek majd más esetek is, amikor bemutathatja a Eurojustot. Fontos az együttműködés fenntartása. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és mindenkinek a lehető legjobbakat kívánok, és köszönöm még egyszer az állandó támogatást. Köszönöm szépen, kollégák! A következő napi rendi pontat néhány percen belül kezdjük. Dear colleagues, if everyone is present... Kedves kollégák, ha mindenki jelen van, akkor szeretnénk megkezdeni a következő napi rendi pontot. Kérem mindenki foglaljon helyet. Egy óra elrendelkezésünkre mindössze, tolmácsolással legalábbis. colleagues, um... Kollégák, szeretném megkezdeni az ülést. Mindössze egy óránk van, úgyhogy mindenkinek érdekel, hogy kezdjük meg a munkát. Kollégák, a 27-es napi rendi pontunkkal folytatjuk a magyarországi helyzet, az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján. Most egy jelentéstervezetet fogunk megvitatni, az előadója Judith Sargentini. Mindezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében fogjuk megtenni. Ahogy bizonyára tudják, május 17-én állásfoglalást foglalt, fogadott el az Európai Parlament 2017-ben. Ennek tizedik pontjában a Libe szakbizottságot arra szólította fel, hogy eljárást indítson, illetve indoklással ellátott javaslatot tegyen a Európai Unió működéséről szóló szerződés hetedik cikke alapján lévő eljárás megindul, megindítására. Július óta Sargentini asszony és az árnyék előadók dolgoztak a jelentés tervezet előkészítésén. Sargentini asszony a jelentéstervezet előkészítésének eredményét április 12-én mutatta be a szakbizottságunk ülésén, most pedig a jelentéstervezet bemutatására fog sor kerülni. Üdvözlöm Szijjártó Pétert, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét. Most azonnal meg is adom a szót a jelentéstevőnknek, Sargentini asszonynak, 10 percben kap szót, de mielőtt megkapja a szót, hangsúlyoznám, hogy rendkívül fontos, hogy csak egy óránk van az egész napi rendi pontra. Eddig be kell fejeznünk, mert eddig fog rendelkezésünkre állni tolmácsolás, úgyhogy mindenkit kérek, hogy a felszólalási idejét tartsa be. Sargentini asszony, most maximum 10 percben kap szót. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bevezetőt a jelentésem előtt. Valóban szeretném röviden áttekinteni ezt az anyagot. A jelentés az Európai Parlament eljárási rendjének 83. cikke szerint indult, miszerint a parlamentnek joga van ahhoz, hogy a felhívja a tanácsot a hetes cikk egyes bekezdése szerinti intézkedésre, és valóban 2017 májusában a e ház plenárisa felkérte a Libe szakbizottságot, hogy írja a jelentést ebben a tárgyban. Ahogy tavaly májusban elmondtam, úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a jelenlegi helyzet világos kockázatot jelent azon értékek sérelmére, amelyekben a szerződések kettes cikke fogalmaz. És ez a hetes cikk egyes bekezdésének elindítását indokoltá teheti. Az ősszel és tavasszal vizsgálódtam, vizsgálódtunk ebben az ügyben, volt egy közmeghallgatás ennek során, találkoztunk szakértőkkel, árnyék előadóinkkal. Minden, mind a két esetben meghívtuk a magyar kormány képviselőjét, az a miniszter úr ott volt a meghallgatáson, és egy teljes árnyékelődi ülést szántunk a magyar nagykövet magyarázatait meghallgatandó. Ma pedig lehetővé tettük, hogy rendkívüli módon lehetővé tettük, hogy a miniszter kommentálhassa a jelentés ismertetését. Ez a jelentés és ezt szeretném világosá tenni, nem egy tárgyalásról meghívás, a, kormány, a magyar kormányával a tárgyalásokra való felhívás, hanem ezt a jelentést a tanács elé bocsátjuk, és a tanács végig kell gondolja, hogy vajon eljárást indítanak-e a tagállammal szemben, amennyiben úgy látják, hogy letért az európai értékek és a jogállamiság útjáról az adott tagállam. Tehát nem, a parlament nem, szerepe nem az, hogy tárgyaljon ebben az ügyben. Azon már túl vagyunk. Erdetileg a parlament állásfoglalása felsorolt olyan témákat, amelyeket a Libeszak Bizottság kell, hogy értékeljen. Hosszú ez a lista. Minden témát ö, figyelembe vettem, de újra csoportosítottam őket. Logikusabb sorrendbe helyezve őket. Először az alkotmány, a bíróságok szabadsága, szólásszabadság, az egyetemi szabadság és a vallásszabadság sorrendjébe helyezve őket. Mert úgy látom, hogy a jogállamiság negatív változásainak értékelésében a magyar állampolgárokat kell figyelembe Az alapjogok érvényesülésének, illetve megvédésének célját, és az a jog előtti egyenlőség értékének megőrzését szem előtt tartva, mi Európai Uniós állampolgárok beleértve a magyar állampolgárokat is, biztonságban kell érezzük magunkat, megfelelő elbánásban, és mi az Európai Parlament feladatot ró, hogyha egy kormány, úgy látjuk, nem teljesíti ezeket a követelményeket. Két héttel ezelőtt mutattam be először az anyagot, és akkor ismertettem a tartalmát. Ahogy elmagyaráztam, akkor is megtehetem, mindazok az elemek, amelyek a szövegben szerepelnek, az Európa Tanács, az EBESZ és az ENSZ és egyéb szervezetek véleményében támaszkodnak, valamint Strasbourg és Luxemburgi bírósági ítéleteket is figyelembe vettem. Mag, az is magáért szól, hogy hány ilyen jelentés írodott az elmúlt években már. Ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament írja jelentést. Fontos, hogy hivatkozásokat tegyünk tényekre, és nézzük meg ezek helytálló voltát. A jelentés dátuma április 12-i. Ezt követően a magyar választások után kiegészítettem az EBESZ választási megfigyelő bizottság véleményével kiegészítve a jelentést teljesítéve azt, még várjuk az EBESZ bizottságának végleges jelentését, és azt is betehetjük a szövegbe, ha ide, időben megjön. Frissíteni is kell a jelentést majd a most folyamatban levő ügyek figyelembevételével, különös tekintettel arra, hogy a magyar kormány mit tesz a stop soros jogszabálycsomag ügyében. Azt is ki kell, el kell mondanom, hogy a jelentés nem csak az Európai Uniós jogszabályok végrehajtását vizsgálja egy tagállamban, mert hogy figyelembe vesz jogsértéseket olyan területeken is, ahol egyébként a tagállam önállóan cselekedhet, tehát saját hatáskörében és joghatóságában. Ilyen értelemben tehát nem csak tehát magában foglal olyan témákat is, amelyek kihatása van a társadalomra, akkor is, hogyha ez nem EU jogszabályokhoz kapcsolódik. Ám a társadalom működését akadályozza, vagy befolyásolja. Például az állami hirdetések csak egyes médiumokra való kiadása, vagy a politikai pártokra való kérott pénzbírságok a választások előtt, vagy olyan jogszabályok, amiket ugye visszavontak, de még negatív hatásai ma is érzekelhető, például a bírák nyugdíjazásának ügye. Vagy a szabálysértési eljárások által érintett kérdések, rendezték ezeket-e vagy sem nem csak az írott jogszabály az, amit figyelembe kell venni, hanem annak a hatása. Az, hogy elbátorítja a társadalmat. És úgy gondolom, elnök úr, átfogó munkát végeztünk, amely teste töltött ebben a jelentésben, és azt hiszem a plenáris ülésnek igaza volt akkor, amikor kimondta, úgy döntött, hogy a Magyarországon érvényesülő jelenleges helyzet kock, jelentős kockázatot hordoz az Európai Uniós értékek megsértésére. Azt is tudom, hogy négy szakbizottság ebben a házban véleményt formált, ketten már szavaztak is, az Alkotmányi Bizottság néhány héttel ezelőtt szavazott a saját véleményéről, a Költségvetés Ellenőrző Bizottság szintén az elmúlt napokban. Mindkét szakbizottság arra kér bennünket, hogy sürgetett bennünket, hogy vigyük tovább ezt a munkát a hetes szerinti eljárás irányában, és támogatják ebeli fáradozásainkat. Kérem képviselőtársaimat, hogy kommentálják a jelentést annak érdekében, hogy annak minősége tovább javuljon. Köszönöm szépen a jelentéstevőnknek, Sargentini asszonynak. Most azonnal az árnyék előadóknak adom meg a szót. Mivel mindenki, aki jelen van, szeretne hozzászólni, megkérek mindenkit, az árnyék előadókat beleértve, hogy maximum kettő percben szólaljanak fel. Tudom, hogy ez nagy fegyelmezettségre van szükség, de így tudjuk elérni, hogy ne lépjük -e át túl az egy órás időkeretünket. Árnyék előadók. Ön több mint két percben szeretne hozzászólni? Jó, lássuk meg, hogy hogyan haladunk. Három perc árnyék előadónként, és utána mindenki más kettő percet kap. Mert Szágyöntini az, hogy nagyon jó példával járt elő, 6 percet használt fel 10 helyet. Úgyhogy kezdjük 3 perccel az árnyékelőadóknak, és 2 perccel a képviselőknek. Először a néppárt árnyékelőadója következik, Metzola, Roberta Metzola, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a magyarországi helyzetről szó jelentés előzmény nélküli. Az Európai Unió jelenlegi helyzete sajnálatos. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek a megközelítéséért. Nagyon sok árnyék előadói ülésre került sor, gyakorlatilag mindegyiken ott voltam én is. Tényszerű és tömör értékelést akartunk a magyar helyzetről készíteni, nagyon sok ülésre került sor. Az itt jelenlevő nagykövet úr jelenlétében is történt egy, ez is nagyon hasznos volt. Néhány kérdésem lenne, remélem ezekre választ kapok az ülés során. Magyarországon a tudományos életszabadsága, a nyilvánítás és a gyülekezés szabadsága veszélyeztetve van a jogszabályok által, amelyeket konkrétan a Közép-Európai Egyetem ellen hoztak létre. A külön, az Magyarországon működő külföldi egyetemeknek új kritériumoknak kell megfelelnie, ez önmagában megkérdőjelezhető, mert bizonytalanságot okoz, és jogbizonytalansághoz vezet a felsőoktatási intézmények esetében. Kérdésem, ki fog munkahely, munkát vállalni egy ilyen ö, egyetemnél, hogyha a léte is kétséges. Az Európai Bizottság ezért utalta Magyarországot az Európai Bíróság elé. Az átláthatóság olyan mm, civil szervezetek esetében, amelyeket külföldről támogatnak. Ezzel kapcsolatban árnyékelőadóként és nem néppárti koordinátorként szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ezt a jogszabályt azért ö, fogadták el, hogy az úgynevezett külföldi ügynököket korlátozzák. Minimalizálni fogja a ö, NGO-k működését ez, és azt gondoljuk, hogy ez aránytalanul súlyosan érinti a civil szervezetek működését, és fenyegeti a tevékenységüket. Kérdésem, hogy bármilyen kormány miért akarja az Európai Unió alapjogait, jogaikval ellentétes jogszabályokat hozni, és miért ilyen túlzott csapást mér a civil szervezetekre. A, azt szeretném meg kérdezni a miniszter úrtól, és nagyon örülök, hogy itt van, nagyon nagyra értékelem, hogy bárki megjelenik itt, aki párbeszédre hajlandó, és az Európai Uniós intézményekkel párbeszédre és együttműködésre kész. Az én esetemben Márta esetében miniszterek érkeznek szintén, és itt úgy tűnik, hogy együttműködés történik, mik utána hazamennek, és Brüsszel ellenes kampányba kezdenek. Félek, hogy ez más kormány esetében is megvalósulhat, adott esetben Magyarország esetében. A végső üzenetem pedig az, hogy rendkívül aggasztó, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa azt mondta, hogy Magyarország a menekültügyi kihívásra úgy reagált, ami nem tartja teljes mértékben tiszteletben az emberi jogokat. Azt hiszem, hogy elveink fenntartásának lakmusztesztje az, hogy hogyan bánunk Európában a menekültekkel, és e tekintetben szintén nagy érdeklődéssel várom az együttműködést önökkel. Tudom, hogy a szakbizottság, vagy a frakciómból sok ember fog módosítókat benyújtani az összes témához. Amit szeretnénk, az az, hogy reagáljunk, vagy segítsünk reagálni azokra az aggályokra, amelyeket mindenki felvet egy, egy sor a Magyarországot érintő területtel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. A szocialisták árnyék előadó következik. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a rendelkezésemre álló rövid idő alatt néhány alapvető megalapítást tudok tenni. A magyarországi helyzettel már 2012 óta, az hat hosszú éve foglalkozunk. Mindig arról volt szó, hogy a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok állapota megfelele annak, amit a második cikk fogalmaz meg. A képviselők kollégák mindig is vitatták ezt a kérdést, és abban nem értettünk egyet, eh, hogy milyen következményekkel kell, hogy járjon, hogyha ez sérül. A hetedik cikk szerinti eljárás mindig egyfajta ultima ráció, egy utolsó eszköz, politikai atombomba. Ez létrehoz egy mechanizmus, eh, és eh, egy olyan eszköz ez, amit mi ajánlottunk, több ülésen is ajánlottuk ennek az alkalmazását, ennek az eljárásnak az alkalmazását áll. De a problémákat most már nem lehet tovább eh, halogatni. Ezek a problémák nem fogják eh, maguktól, nem fognak maguktól megoldani, ezt nem lehet eh, kivárni, kiülni. Ezért rögzíteni kell, hogy mi a helyzet, az állapot Magyarországon, és jó útra kell téríteni Magyarországot, mert a liberális demokrácia modell súlyos veszélynek van kitéve hogy ezt világossá tegyük, nincsen liberális demokrácia. A liberális elvek, a tolerancia, a véleményszabadsága, a hatalmi a különválasztása, a bíróságok függetlensége és egy élő, aktív civil szervezet nélkül nem működik demokrácia. Évtizedeken keresztül kellett ilyen rossz tapasztalatokat szerezni Kelet-Európának, amikor még népi demokráciának hívták a Hát nagyon keserű tapasztalatokat szereztek az emberek. A liberális ervek nélkül a demokrácia szó egy kiürül és tartalom nélkülivé válik. Ezért minden bizonyal az a helyzet, hogy a demokrácia üzemeltetéséhez először is ugye többségre van szükség, méltányosságra, tisztességre, transzparenciára, és általánosan hozzáférhető információkra. A magyar parlamenti választások eredménye egyértelmű, volt, és többen, több oldalról is kételyek merültek bizonyos fokig a választás tisztaságával kapcsolatban, de ezeket e, ki, meg lehetett válaszolni, ezeket ki lehetett oltani. De a kérdés az, hogy egy demokratikus legitimációval igenis rendelkező hatalom mit tehet meg? És itt most a néppárti kollégákhoz fordulok, hogyha, egy, hogyha többséggel rendelkezem, akkor azért minden mindig is tudnom kell azt, hogy a demokrácia mindig a kisebbségek védelmét is jelenti, és a versenyt biztosítani kell, a versengést. Itt nem arról van szó, hogy most politikai ítéletet akarunk mondani a magyarországi folyamatokról, ezt a magyar népnek magának kell megtenni. De az indokolt, hogy itt egy olyan utat, eljárást választottunk, ami elemezte ezt a folyamatokat nagy odafigyeléssel és alaposan, és köszönöm, hogy a jelentés tevőnk nem hagyta, hogy belevonják ilyen pártpolitikai csatározásokba, hanem nagyon alapos, objektív munkát végzett. És remélem, hogy meg lesz a többség ahhoz, hogy tényfeltáró küldöttséget küldjünk Magyarországra. A Velencei Bizottság, az Európa Tanács, a Magyar Civil Társadalom, társadalom eh, képviselői és nagyon fontos információforrások voltak a jelentéstevő számára, és a jelentéstevő konzekvensen felhasználta azt, amit eh, a rendelkezésére eh, bocsátottak. Itt Magyarországon valóban szisztematikusan megsértik a második szigben rögzített elveket, értékeket. Az én frakciómban egyértelmű volt az, hogy egyetértünk a jelentéssel, és még módosító indítványokat fogunk kidolgozni, és ezeket időben be fogjuk majd nyújtani. Az ECR árnyék előadója Marek Jurek. Köszönöm szépen elnök úr. Amikor olvastam a tervezetet, Winston Churchillre gondoltam újra és újra. Megerősíti azt a jól ismert igazságot ez a jelentés, hogy a parlamenti demokrácia mindenféle hibájával együtt is a legjobb megoldás, és arra kell törekednünk, hogy a problémáit megoldjuk olyan jelenségek listáját tartalmazza ez a jelentés, mert minden demokratikus országban jelen van. Nem tudom, miért Magyarországot emeljük ki eh, ebben, miért Magyarországot támadjuk csak olyan témák miatt, ahol, ahol mindenhol probléma van. Például a roma kisebbség helyzetét ismerve, a tagállamok, az EU tagállamok felében hasonló problémák felelhetőek. Ám teljesen ismert oknál fogva csak Magyarországot vádolják, holott itt több történik a romák érdekében, mint sok más tagállamban. Ezért nem értem, hogy miért van az, hogy ő sok személy és politikai párt, saját, miért hallgat inkább saját előítéleteire, mint a parlament alelnökére, járok a Líviára, aki, saját, aki itt ül ebben a teremben is, és aki ebben a teremben elmondta világos szavakkal, hogy Magyarország mit tesz a magyarországi roma kisebbség integrálására. Hogyan lehet semmi venni a valóságot? Kérdem én, ahogy ezt a jelentést teszi. Amikor például Polya Gábor professzorral találkoztunk a Pécsi Egyetemről a meghallgatás során, kérdésemre válaszolva azon a meghallgatáson, ő elmondta, hogy a Magyarország elleni vádak ugyanígy érvényesek volnának a Gyurcsány kormányra is, a szocialista kormányra, akkor azonban senki sem, senki sem érdekeltek ezek az ügyek. Például az állami vállalatok vagy a, a, a média működését illető kritikák akkor nem hangzottak el. Felmerült tehát a kérdés, miről is szól mindez? Voltak éppen a demokratikus normák érvényesüléséről valóban? Inhetfeld asszony válaszolt decemberben erre a kérdésre nagyon jól, amikor azt mondta, én Hetvert asszony, hogy a magyar jogszabályokat nem mérjük más tagállami jogszabályokhoz. Hát ez a szelektív igazságszolgáltatás vagy értékelés legjobb példája. Tehát más és más elbánást kapnak egyes országok ezek szerint. Miről is van szó tehát? teszem fel a kérdést. Inhetfeld asszony, meg Géper Hofstadt is megismételték azon nyilatkozataitokat, amelyek arra mutatnak, hogy sok, sok embernek nincs ínyére az, ami Magyarországon történik. Magyarországgal szemben vannak problémáják. Weidenhölzer kollega említette az imént, hogy a többség nem diktálhat a kisebbségnek. Ezzel egyetértek, mindannyiunkkal egyetértek. Mindenki álljon a tükör elé, és mondja ki, hogy igen, a többségnek nincs joga ahhoz, hogy diktáljon a kisebbségnek. The, uh, the... Az ALDE árnyékeladó Louis Michel szeretném, mindegy. Az ALDE előadója Louis Michel, de most Natalie Griesbeck helyettesíti őt. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Valóban Louis Michelt elszólították más munkái ebben a pillanatban, úgyhogy a frakció véleményét én fogom most elmondani. Megvizsgálunk egy nagyon különleges jelentést, amely rendkívül súlyos feladatot ró ránk Európában. Azért, mert európai állampolgárokról van szó, akik a magyar állam állampolgárai. És egy olyan eljárás indul hat be, amit nagyon fontos tudni, hogy nem a magyar nép ellen indítunk, hanem egy sor kérdés köré csoportosul, olyan kérdések köré, amelyek összefognak bennünket, nem másról van szó, mint az összes Európai Uniós állampolgár alapjogairól akik közé tartoznak a magyarok is természetesen. Először is szeretnék köszönetet mondani Sargentini asszonynak, kollégánknak, az rendkívül alapos és gondos munkájáért, ami lehetővé tette, hogy pontos jelentés, kiegyensúlyozott, tömör jelentés szülessen, ami ezt a kötelezettségvállalást tükrözi az összes európai állampolgár felé, és eltekintetben vizsgálja a szerződés hetedike cikke szerinti eljárás megintésének a lehetőségét. Pluralista, legitim választások voltak, és így a Louis Michel, mint árnyék előadó, és a frakciónk is azt a véleményt osztjuk, hogy ez rendben van, de Ugyanakkor osztjuk azt a véleményt is, amit a jelentéstevő fogalmazott meg, hogy emberi jogi jogsértésekre került sor, illetve a demokrácia alapelvei sérültek, a médiapluralizmus, az igazságszolgáltatás függetlensége és a kisebbségek védelmének az elvei sérültek többek között. Nagyon fontos odafigyelni, hogy a tanács milyen választ fogadni az Európai Parlament javaslatára, kollégánk az ECR-ből már felvetette ezt a problémát. Nagyon fontos az is, hogy az álhírek kérdésével foglalkozunk, és az álhíreket elkerüljük, ne torzítsuk a véleményeket. Köszönöm szépen, kollégák! Köszönöm szépen a GUE NGL frakció nevében Marie-Christine Verzsie kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen! tisztelt elnök úr! Ez egy különleges pillanat a parlament számára, hiszen első alkalommal vitázunk ilyen típusú jelentésről, ez egy óriási kihívás. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés merül fel, el kell kerülni a politikai ö, feszültségeket, el kell kerülni azt, hogy ne legyünk, hogy egyoldalúak legyünk. Sargentini asszony alapos munkát végzett, az Európai Bíróság határozataira épített, ezt köszönöm neki. Néhány pontra szeretnék kitérni, amelyek számomra rendkívül fontosak. Az egyik az adatvédelem kérdése. Az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatára utalnék, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának a kérdésére, amit az EBS e választás megfigyelő missziója is értékelt, illetve az ENSZ is vizsgálódott ezen kérdés tekintetében. A vallás szabadság kérdése szintén fontos számunkra, a hit az is ide tartozik, hogy valaki eldönthesse, hogy szabadon hisze valamiben, vagy nem, illetve a migránsok, a menedékkérők és a menekültek alapjogai, amelyek támadásokat szenvedtek el, illetve a velük foglalkozó civil szervezeteknek is nehezített a működése. Az szociális jogokra is kitérnék, különösen az Európai Szociális Jogi Bizottságnak a következtetései, ami alapot képez részben arra, hogy az Európai Uniós alapokat felhasználhassa egy ország, amire majd még vissza szeretnék térni. A korrupcióról szóló és összeférhetetlenségről szóló fejezetben az Olafra nem történik utalás, pedig érdemes lenne megemlíteni a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság véleményében lesz majd erről szó. Nagyon sok ajánlás és nagyon sok vizsgálat zajlik, amelyek súlyos összeférhetetlenségre, szervezett csalásra is fényderíthetnek. Több millió eurót lehetséges, hogy Magyarországnak vissza kell majd ezen ajánlások nyomán visszafizetnie. Most a nemzeti hatóságoknál van a labda. Magyarország nem csatlakozott az európai ö, ügyészséghez. A, az Európai Bíróság és az OLAF megfigyelései azonban valószínű, hogy nem lehetnek, kikerülhetek, ezzel Magyarországoknak foglalkoznia kell. A soros ellenes vagy civil szervezet ellenes törvényekre is szeretném felhívni a figyelmet. Soros úr lett a jelképe a rossz indulatú külső befolyásnak. Felhívom a figyelmet arra is, hogy nincs lehetőség egy civil szervezetnek jogorvoslatért folyamodnia, a gyülekezés szabadsága és a 25 százalékos adó az Európai Uniós finanszírozásra szintén problematikus. Érdemes ezt a csomagot majd a jog, majd a, törv, a választások véglegesítése után még pontosítani, és mindjárt befejezem, elnök úr, a, az eljárás, illetve az eljárás felgyorsításával kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy nem lehetne-e az Európai Bizottságtól nagyon gyors véleményt kapni, hiszen a Velencei Bizottság júniusban összeül, az ő véleményükre igencsak nagy font, ö, szükség lenne, mielőtt véglegesítjük a jelentésünket. Nagyon sok érdekes és fontos elemet kell tehát végig gondolni, azt megvizsgálva, hogy szisztematikus vagy rendszer szintű problémákról van szó, vagy egyedi problémákról, különösen az emberi jogok és az Európai Unióról szóló szerződés második cikke szempontjából fontos ez. Azt hiszem, az a veszély, hogy ha nagyon hosszasan beszélünk, akkor a miniszternek nem jut elég idő, lassan kifutunk az időből, pedig nyilván ő is szeretne hozzászólni. Az EFDD nevében Laura Ferrara az árnyék előadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Sargentini asszonynak, a jelentés készítőjének, a kitűnő és nagyon méreásó jelentésért. A jelentés készít szakértője, az emberi jogok helyzetével is foglalkozott Európában, már 2013-ban, 2014-ben is készült egy ilyen jelentés, amiben kimondtuk, hogy az alapvető jogokat meg kell védeni, és meg kell akadályozni, hogy ezek az alapvető jogok sérüljenek. Már akkor, tehát 2013-ban, 2014-ben is voltak félelmeink, hogy esetleg egy fekete lista készülhet, amire rákerülnek a rossz rosszul viselkedő országok, és hogy esetleg Magyarországot is ez érinthetné, hiszen már akkor is reflektor fénybe került az ország olyan feltételezések miatt, hogy esetleg az alapjogok sérülnek. De hogyha nem akarjuk azt, hogy az Európai Unióban álszentek legyünk, hogy a kopenhágai kritériumoknak meg kell felelni, mielőtt egy tagjelölt államot az Európai Unió felveszi, de hogy a csatlakozás után mi történik, az, az már nem foglalkozik senki, nem. Az alapvető jogokat minden Európai Uniós tagállamban is meg kell védeni. És ez azt jelenti, hogy ha egy ország úgy dönt, hogy az Európai Unió tagjává akar válni, akkor ezeket az alapvető jogokat be kell tartania, hiszen az Európai Unió a jogállamiságra épül fel. Nincs egy alakárt Európa, ahol mindenki a azt csipegeti ki magának, ami éppen kedvére való, és a, ami, amit nem, azt ott hagyja. Egy saját felelősséget kell eh, vállalni eh, minden országnak, eh, amikor európai vagy akár világjelenségekről is van szó. Hogy egy konkrét esetet is megemlítsek. Itt van például a migrációs kérdés kezelése Európában. Úgy tűnik, hogy Magyarország nem vállalja fel a felelősségét. És nem hajlandó az áthelyezési eljárásban részt venni az EU államok közötti, a menekültek euró tagállamok közötti áthelyezésében nem kíván, nem akar részt venni. Azután a kiskorúak védelmével kapcsolatos szabályokat megsérti. Hogyha valaki élvezni akarja a Brüsszelből érkező pénzügyi támogatásokat, akkor azt is világossá kell tenni, hogy amennyiben ebből előny vagy haszon származik, ez felelősséggel is együtt jár, és ez minden tagállamra vonatkozik. Az első, amit mindenek előtt meg kell védeni, a jogállamiság és az alapvető jogok. Az Európai Unióban most megvan az akarat arra, hogy Magyarországot továbbra is megfigyelés, monitorozás alá helyezze, és ha Magyarország még hajlandóságot mutat az együttműködésre és garantálja a jogállamiságot. Köszönöm szépen. Most pedig az előadó beleegyezett abba, hogy Szijjártó eh, miniszter úr eh, itt legyen az ülésen, ezért most szeretném megadni a szót a miniszter úrnak, maximum 10 perc áll rendelkezésére parancsoljon. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagyra értékelem a lehetőséget, hogy meghívtak a mai vitára. Szerintem észszerű és, és jó döntés az, hogy megengedik annak az intézménynek, amelynek kizárólagos felhatalmazása van a magyar emberek képviseletére, meghívják erre a vitára. Ha megengedik, elnök úr és tisztelt képviselők, anyanyelvemen szeretném a bevezetőmet megtartani. Hölgyek és urak, engedjék meg, hogy először is tájékoztatást adjak önöknek arról, hogy kettő és fél héttel ezelőtt eh, Magyarországon parlamenti választásokat eh, tartottunk. Választási folyamatba számos külső beavatkozási kísérlet történt, számos külső szereplő próbálta gyengíteni a magyar kormány pozícióját, és ezen eh, tiszteletre méltó épület falai közül is sokan próbálták befolyásolni a magyar parlamenti választás végeredményét sőt ebből a városból nyilvánvalóan véletlenül kiszivárgott eh, információkkal próbálták folyamatosan segteni a magyar ellenzéket. ezért aztán szerintem helyes hogyha itt ebben a körben eh, számot vetünk a végeredménnyel. a választáson rendki, eh, rekordközeli rekordközeli 70 os részvétel volt. A pártlistákra leadott szavazatok 49,6%-át kapta a kormánypárt 49,6%-át. A kormánypárt, a Fidesz 2 millió 820 ezer szavazatot kapott, ez 1 millió 730 ezerrel több, mint amit a második helyezett kapott. És 330 ezerrel több, mint amit az összes többi parlamentbe bejutott párt együttesen kapott. A magyar emberek tehát, akiket önök itt nem pontosan tudom, hogy kiktől akarnak megvédeni, elmondták a véleményüket Magyarország elmúlt nyolc esztendejéről. Kicsit más következtetése jutottak, mint itt önök. És a magyar emberek kijelölték a követendő irányt az elkövetkezendő esztendőkre. Ezért aztán felszólítom önöket, hogy önök itt az Európai Parlamentben tartsák tiszteletben a magyar emberek demokratikus döntését. És felszólítom önöket arra, hogy ne kérdőjelezzék meg, és ne minősítgessék az egyértelmű népakaratot. Persze én azt pontosan tudom, hogy önök nem értenek egyet a magyar emberek két és fél héttel ezelőtt hozott döntésével. És azt is pontosan érezzük, hogy önöket bántja, sőt, mi több, frusztrálja a magyar emberek döntése. Csak hogy van egy fontos különbség, a magyar emberek szerepelnek a magyar választói névjegyzékben, önök meg nem. Ebből fakadóan aztán a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről, önök meg nem. Márpedig, márpedig két és fél héttel ezelőtt magyar emberek előtt világos döntési lehetőség volt. Hiszen eh, a magyar emberek biztonságát első helyre helyező, bevándorlás ellenes kormánypártokat választhatták, vagy választhatták a nemzetközi bevándorláspárti szervezetek és NGO-k által támogatott bevándorláspárti ellenzéket. És a magyar emberek világos döntést hoztak. És ebből a világos döntésből világos feladat szabás is következik. Magyarország nem lesz bevándorló ország. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Ebből fakadóan aztán én arra készülök, hogy az a kíméletlen vita, amely a migrációról zajlik, az fenn fog maradni a magyar emberek és az önök bizottsága között. De mi állunk ennek a vitának az elébe. A magyar emberek döntése alapján, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyar kormány ki fog tartani amellett, hogy kizárólag a magyar emberek dönthetnek arról, hogy ki jöhet be Magyarországra. És kizárólag a magyar emberek dönthetnek arról, hogy mi magyarok kivel élünk együtt a saját hazánkban. És kitartunk amellett, hogy meg fogjuk védeni a határainkat, ezáltal meg fogjuk védeni a saját hazánk és a saját polgáraink biztonságát. Nem fogjuk elfogadni a kötelező letelepítési kvótát, és azt sem fogadjuk el, hogy a multikulturális társadalom valamilyen oknál fogva értékesebb lenne, mint egy homogén, egységes társadalom és tisztelt képviselő hölgyek és urak, kérem arra készüljenek, hogy mi meg fogjuk őrizni Magyarországot magyar országnak. Ha megengedi elnök úr és tisztelt képviselőtársak, szeretnék az önök elé terjesztett jelentésről is szólni néhány szót. Ez a jelentés minősített hazugságok gyűjteménye. A szerző jól láthatóan mindent figyelembe vett, amikor összeollózta ezt a jelentést, kivéve a tényeket és a valóságot. Ez egy koncepciós eljárás dokumentumának is elmenne önök azt álltják ebben a jelentésben hogy magyarországon nincsen médiaszabadság. ez hazugság. magyarországon a média sokkal soksznűbb mint néhány nyugat európai országban. magyarországon például soha nem fordulhatna elő az hogy hetekig titokban tartják hogy illegálisan ott tartózkodó emberek erőszakos bűncselekményeket követnek el az adott ország polgáraival szemben. magyarországon Magyarországon a hírekkel, politikai hírekkel foglalkozó országos televízió csatornák közül pontosan annyi kritikus a magyar kormányjal szemben, mint amennyi egyébként pozitívan viszonyul annak törekvéseihez. Sőt, a legnézettebb országos televíziós csatorna a magyar kormány legkíméletlenebb kritikusai közé tartozik. Az interneten pedig túlnyomó többségben vannak azok a portálok, amelyek egyértelműen kritikusak a magyar kormányjal szemben, és a legolvasottabb magyar internetes portál is a magyar kormányjal szemben legkeményebb kritikákat megfogalmazó médiumok közé tartozik. A választási kampányban részben az ebből a városból kiszivárgott dokumentumokra alapozva persze nap mint nap fogalmaztak meg a vezető kormányzati politikusokkal szemben hazugságokat, rágalmakat, vádakat. A választás napján pedig a magyar média döntő többsége a demokrácia győzelmeként ünnepelte napközben a folyamatosan rekordokat ostromló részvételt ünnepelték a demokráciát és kihirdették a kormánypárt vereségét. tisztelt hölgyeim és uraim a jelentés amit önök előtt fekszik azt tartalmazza hogy magyarországon elnyomják a civil szervezeteket. ez hazugság. magyarországon sixty ezer civil szervezet működik. sixty ezer és ezek közül néhány valóban panaszkodik. De azok panaszkodnak, akik nyíltan politikai szereplőkké váltak Magyarországon, akik nyíltan részt vettek a kampányban, és nyíltan a kormány elleni szavazásra buzdítottak. És bizony, tisztelt képviselőhölgyek és urak, ez a néhány NGO nagyon komoly pénzügyi támogatásban részesül külföldről. És én azt gondolom, hogy a magyar embereknek igenis joguk van tudni, hogy ezek a külföldről finanszírozott NGO-k kiknek az érdekét képviselik, ha már egyszer befolyásolni akarják a magyar választói döntéseket. Önök itt az Európai Parlamentben, meg ezek az NGO-k is, akikkel önök szoros szövetségben vannak, mindig átláthatóságot követelnek. Hát kérdezem én, akkor miért titkolóznak most? Miért szégyellik, hogy kiktől kapták a forrásaikat? Miért félnek bevallani, hogy honnan jött a pénzügyi támogatás? Hát ha szégyellik, akkor az nem a törvénynek a hibája. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a legsúlyosabb kérdésre is szeretnék rátérni. A jelentésben önök nem átalják azt leírni, hogy Magyarországon az antiszemitizmus súlyos problémaként van jelen. Ez a legsúlyosabb vágy. Ezt a lehető leghatározottabban visszautasítom, és kikérem magamnak. Ezzel szemben a valóság az, hogy egyetlen európai ország sem tett annyit az antiszemitizmus ellen, mint Magyarország. Ugyanis nem Magyarországon és nem Budapesten támadják meg az utcán sétáló zsidó fiatalokat. Nem Magyarországon és nem Budapesten támadnak rá idő zsidó emberekre a saját otthonaikban. Ezzel szemben Budapesten él Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége, amelyről az izraeli miniszterelnök mondta azt, hogy a reneszánszát éli. És magyar költségvetési forrásból nem csak Magyarországon, hanem a határon túli területeken is felújítjuk a zsinagógákat. 2019-ben mi rendezzük az európai játékokat. A büntető törvénykönyvben pedig a holokauszt tagadását súlyos bűncselekménynek minősítettük, amelyért súlyos büntetés jár. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt um, a képviselők itt az Európai Parlamentben, ez csak néhány kiragadott példa volt. Abból, hogy önök mit írnak le ebben a jelentésben, milyen vádakat fogalmaznak meg, és ehhez képest mi az igazság. Persze a mozgatórugókat eh, egészen pontosan értjük és eh, látjuk. Önök eh, nyilvánvalóan egy súlyosan elfogult bevándorlás politikát képviselnek. És önök, amikor Magyarországot bírálják, akkor azért bírálják, mert mi az önök útjában állunk. És mi miattunk önök a szélsőségesen bevándorláspárti tervüket nem tudják zavartalanul megvalósítani. És tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, egy rossz hírt kell közölnöm önökkel. Már az önök szempontjából rossz hír természetesen, hogy mi a magyar emberek akaratának megfelelően nem fogjuk hagyni, hogy a bevándorláspárti tervüket, a soros tervet végrehajtsák. És ezzel nem csak Magyarországot, nem csak a magyar embereket, hanem Európát, az európai kultúrát és az európai történelmet is megvédjük. Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, hogy ma is eljöhettem beszélni önöknek Magyarországról. Um, Akik nem tagjai ennek a szakbizottságnak, kérem, ne tapsoljanak. Fegyelmezettséget kérek, és méltóságot a szakbizottsági munkánkban történő eljáráshoz. Kilenc képviselő kíván hozzászólni. A titkárságnak jelzett sorrendben kérem mindenki két perces időtartamát a felszólásának tartsa be. A miniszter úr a jelentéstevő engedélyével szólalt fel, ebbe beleegyeztek, az időtartamba is beleegyeztek, a jelentéstevője lesz az utolsó szó, a vita végén ő fogja a következtetéseket levonni. most pedig kilenc képviselő kap szót, a listát felszól, felolvasom. Nita Müller, uh, Mr. Boney, Mr. Becker, Mrs. Gao, Mr. Albrecht, uh, Mrs. Yoroka, uh, Mrs. Intervelt and Mrs. Mrs. Ezek tehát a hozzászóló képviselők ebben a sorrendben, és még van két nem libés tag is, Morvai asszony, illetve Zver képviselő. Kérem, figyeljenek! Ez a felszólalók lista, Niedermüller úr kap kettő percben. Csendet kérek a teremben. Köszönöm szépen, elnök úr! A külügyminiszter úr az előbbiekben részletesen utalt a magyar választások eredményére, és szeretném fölhívni a külügyminiszter úr figyelmét, hogy itt nem a magyar választások eredményéről van szó. Ez a jelentés az én legjobb tudomásom szerint egyetlen mondattal sem kérdőjelezte meg a magyar választások eredményét. Ugyanakkor szeretném három pontra fölhívni a figyelmet. A külügyminiszter úr külön utalt a magyar médiaszabadságra, és azt gondolja, vagy azt mondja, eh, hogy Magyarországon teljes médiaszabadság van. Szeretném fölhívni a miniszter úr figyelmét a legutóbbi jelentésre, eh, amelyik Magyarországot, nemzetközi jelentésre, amely Magyarországon a médiaszabadság helyzetét a 76. helyre sorolja. Ez további csúszást jelentett a korábbi, szintén nagyon eh, kétséges helyhez viszonyítva. Hasonlóképpen föl szeretném hívni a figyelmet arra, 2010 óta Magyarországon a korrupciós index folyamatosan romlik, e, és ezt nem én állapítom meg, hanem például az a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, amelynek az elnök asszonya ugyanahoz a politikai pártcsaládhoz tartozik, mint a miniszter úr. Végül szeretnék három általános mondatot mondani. A demokrácia az én megítélésem szerint nem arról szól, hogy a politikai ellenfeleket ellenségnek tekintjük azt gondolom, hogy a demokrácia arról szól, hogy a másként gondolkozók szabadságát biztosítja, sőt védelmét biztosítja, nem pedig arról szól, hogy a másként gondolkozókat listázzák, vagy politikai eszközökkel megfigyelik. A demokrácia az nem a többségnek a zsarnoksága, hanem a demokrácia a közös megoldásoknak és kompromisszumoknak a keresése. Azt gondolom ez a jelentés erről szól. Nem a bevándorlás ellenességről, nem magyar kormányról, nem Magyarország elítéléséről, semmiféle soros tervről, hanem arról, hogy a demokráciának vannak alapvető közös sajátosságai, és ezeket a magyar kormánynak is illik betartani. Köszönöm szépen! Okay, the clapping rule applies to every... A tapsolásra vonatkozó szabály mindenkire vonatkozik. Bóni úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Miniszter úr, önt vendégként hívtuk meg egy racionális, észszerű, józan vitára, reményeim szerint. De úgy tűnt, hogy ön inkább itt egy ilyen autoriter performance főszereplője akar lenni. Figyeljen oda a nyelvhasználatra, és arra, hogy mi milyen stílusban fogalmazunk. Köszönöm a jelentéstevőnek a kitűnő munkáját, amit beható kutatás alapozott meg ami ezt a, ezt a soros csomagot illeti, állandó erőfeszítések történnek, hogy megfélemlítsenek és kijelöljenek ellenségként civil szervezeteket. És ezzel megnyitották az ajtót további politikai motivált és önkényes intézkedések előtt, amivel elnyomják a civil társadalmat és a szólásszabadságot Magyarországon. A jelentés emellett szól a média koncentráció Unióról. Ez nyilvánvalóan szándékos. A közvéleményt helyi rádióállomásokkal és és hír műsorokkal úszul ejtik, gúzsba kötik. Magyarország nyilvánvalóan autoriter rezsimek nyomdokkaiba lépett. A soros ellenes jogszabályokat copy lemásolták Putyin úr által elfogadott jogszabályokból, ahol is az autokrata hullám át söpör az egész régión. Én szeretném személyesen is felidézni, ismerem Orbán miniszterelnöket évek óta, és nagyon szomorúan látom azt, hogy most az autoriter megoldásokba csúszik bele. De itt nem Magyarországot nem elszekített problémának kell tekintenünk, mert az egész EU-ban és azon túlmenően is ez felerősítette ezeket a demokrácia ellenes hangokat. És még egyszer, nem szabad megszoknunk, ami történik. Nagyon ébereknek kell lennünk, figyelni kell, ami Magyarországon történik, és ami más országokban is történik. Én például lengyel vagyok. És a magyar embereknek látni kell, hogy a magyar civil társadalom nincs egyedül. A demokrácia nem csak azt jelenti, hogy megnyerjük a választásokat. Köszönöm. Uh, Mr. Becker, please. Becker úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én határozottan üdvözlöm azt, hogy itt az Állampolgári Jogi Szakbizottságban áll a kérdéseink elé, és a barátok között az igazságot ki kell mondani, és el kell viselni a kritikát. Nagyon nyugtalanító, hogy Magyarország második legnagyobb pártja a Jobbik 20%-ot kapott idegen gyűlölő és antiszemita propagandával. A Fidesz kormánypárt nem szabad, hogy ezt a piszkos játékot eh, játsz, hogy ebben részt vegyen, úgy, hogy egyéneket megtámad olyan szavakkal, és idézem, idézek a eh, Orbán Viktor miniszterelnök egyik beszédéből. Egy ö, olyan ellenség ellen küzdünk, amelyik más, ö, mint mi. E, nem egyenes, e, hanem rejtett, nem e, becsületes, hanem becstelem, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, akinek nincs saját hazája, de úgy tesz, mintha e, övé, önállal lenne az igazság. Nos, ez a szakbizottság eh, három eh, negyedes mérettel minden eh, párt részvételével elfogadott már egy, egy, egy jelentést, és hogyha az antiszemitizmus definícióját alkalmaznák erre az előbb idézett kijelentésre, akkor ennek jogi konzekvenciái kellene, hogy legyenek. Tehát ugye Orbán állandóan Sorosról beszél, ez nem, nem idegen nekünk, ez egyetlen egyszerűen egy antiszemita retorika. És a zsidó közösséghez tartozó sok magyar, ez borzasztóan zavarja. Nem csak Magyarországon, azt tudom, de Magyarországon kívül is, de Magyarországon is. És minden frakció itt a parlamentben az elítéli az antiszemitizmus. Most ezt a beszédet a antiszemitizmusra való felbújtásként a leghatározottabban el kell ítélni, és fel kell szólítani a miniszterelnököt, hogy ez, ez ilyen megfogalmazásoktól tekintsen el. Hogyha a jövőben a, a jövő, az országa jövője Európában van, és a magyarok vállalják a felelősséget, és hárítsák el ezt a fenyegető veszélyt, ezeket a veszélyeket. Albrecht úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt Szeretnék gratulálni a jelentés készítőinek a kitűnő munkához. Nagyon fontos a szakbizottságunk és az Európai Parlament számára is, hogy nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a témával, amit a jelentés megtesz. Ez nem pártpolitikai eh, alapon született jelentés, hanem az Európai Unió alapértékeit minden tagállamnak tiszteletben kell tartani. Itt most egy precedensről van szó, és itt bizonyítanunk kell, demonstrálnunk kell, hogy a jogállamiságot, az alapértékeket e, e, az EU-ban óvjuk, és ezek a szerződésben gyökereznek. És talán még egy dolog. Pont Magyarország az, amely aláírta ezeket a szerződéseket, az EU alapszerződéseit, azaz az EU EU jog érvényes Magyarországon, és ezzel az EU intézmények választott intézmények, amelyek a magyar népet is képviselik, az EU parlamenti képviselőket is közvetlenül választották Magyarországról is, és ők is a magyar népet képviselik, és az európai lakosságot, amelynek Magyarország része. Tehát ameddig Magyarország az Európai Unió tagja, addig be kell, hogy tartsa a szabályokat. Amit különösen egy csalódást okoz nekem, az az, hogy én tulajdonképpen arra számítottam, hogy itt egy tartalmi, érdemi vita, tisztességes vita lesz. De amit itt hallottam, az a leginkább tisztelet nélküli beszéd volt, amit valaha is hallottam. És eh, riasztó, azt kell, hogy mondjam. És az, ahogyan Ön végül is <laughs> egyszerűen itt propaganda móduszra, mód, móduszra kapcsolt, ahelyett, hogy egy kritikus vitában venne részt. Nos, itt az Európai Parlamentben ön csak a, a mellette ülő kollégájától kap híreket, és azt mondja, hogy nincs antiszemitizmus Magyarországon, és közben olyas valaki mellett ül, aki maga azt mondta, és idézem a magyar zsidókról, hogy nekik a körülmetélt pénisz részükkel kellene játszani. Nos, és ezt a Jobbik egyik képviselő mondta, amelyel önök mindig egy szorosan együtt működnek, és amelyet a magyarok megválasztották, ezért komolyan kell foglalkozni ezekkel, mert ez egyértelműen megsérti az Európai Unió alapértékeit. Gál, asszony a következő mélységesen megalázónak és felháborítónak tartom. Ez annyira méltatlan ehhez a bizottsághoz és ehhez a parlamenthez. Ezek a hozzászólások olyan méltatlanok az unióban lévő magyar tagállamhoz, egy magyar emberekhez, magyar választópolgárokhoz, hogy az a legkevesebb, hogy ez a bizottság <laughs> valamilyen módon, és ezek az emberek, akik hozzászóltak és sértegettek minket, azok bocsánatot kérnek. És anélkül nem lesz időm, hogy belemenjek mindabba a hazugságba és hibába és csúsztatásba, ami benne van ebben a jelentésben, de egyet kiemelnék. A jelentéstevő azzal, hogy itt mindenki előtt, és angolul idézem, hogy ne legyen azt mondani, hogy félreértés volt, society not rooted felháborító sértés a magyar társadalom számára. Az ezeréves magyar jogrendiség szembecsapása. Ezért én ezt teljesen visszautasítom, és bocsánatot kérek, kér, felkérem, hogy kérjen bocsánatot a jelentéstevőnő. De tovább megyek. Ami itt elhangzott ma, az, a, az, amit itt elmondanak, az, ami ebben a jelentésben oldalakon keresztül le van írva, az olyan képet fest, mintha egy közép-afrikai bantusztánról, egy bantusztáni diktatúráról beszélnénk. Mintha nem egy, egy uniós országról beszélnénk, ahol most voltak demokratikus választások, ahol működik a jogrend, ahol vannak törvények. Ez gyakorlatilag minden, nekem megalázó, de minden magyar állampolgárnak, aki otthon ezt mind látja és nézi. Ezért nagyon kérem, hogy ezen a hazug beállításon, ezen az egész félrevezető és felháborító stíluson változtassanak végre. Tényszerűségről beszélnek önök, amikor tele van az egész jelentés, mindez, amit itt elmondtak, és hallatszott, egész országvilág látja, hallja, mind hazugság, mind félreértelmezés, tele hibával, és hivatkoznak nemzetközi jelentésekre, Európa Tanácsra, ENSZ-re, EBESZ-re, női jogi szervezetre. És ha megnézik, hogy azok a jelentéseiket mi honnan szedték, akkor kiderül, hogy ugyanaz az 5-6 nem kormányzati szerv, vagy magát függetlennek nevező szakértő véleménye alapján készül, készül mindegyik jelentés sorra-sorra. Visszautasítom, újra visszautasítom az antiszemitizmus vágyát. Akármilyen hangosan is kiabálják ránk, nem mi vagyunk, akik a jobbikkal bármilyen módon közösséget vállalnánk, hanem épp a mögöttem ülő baloldal. Visszautasítom, hogy olyanokkal vádolnak meg minket, amit nem mi követtünk el, és tényleg azt gondolom mindazok után, ami itt játszott, hogy ez egy koncepciós per, része, ahol már kész a vádirat, és önök már eldöntötték, hogy mi legyen a mi sorsunk. Pontosan a migrációs politikánk miatt, és ez elfogadhatatlan. Mrs. Interveld. Mrs. Interveld. Inetveld asszony. Köszönöm. Hol is kezdjem? Először is. Ez egy klasszikus példája annak, hogy egy tekintélvű rezsim, amely hatalomba kerül, úgyhogy folyamatosan áldozatként állítja be magát, és az ellenségei bántják. Egyfajta összeesküvésre hivatkozik, a hazugságok összeesküvésére, amelynek ő áldozata. Ez egy jól ismert példa. Ön, szóval önök nem tulajdonosai magyar embereknek, magukat megválasztották, hogy képviseljék a magyarokat, átmenetileg képviseljék őket. Azt szeretném tudni, ugye hallgattam jó részt a ö, beszédét, de aztán ö, elég is volt belőle, úgyhogy a vádaskodások, amelyek bebocsátkozott a hazugság vágyai, azon gondolkozom, ön miképpen képviseli a magyarok másik felét, akik nem szavaztak magukra azon tízezreket, akik az utcára vonultak a maguk tekintélyelvű rezsimje ellen. Őket hogyan képviselik önök? Amit, amit mondunk, az úgysem számít, hiszen világos, hogy a maga propaganda médiájuk, amelyek az állam működtet, hogyan fogja bemutatni ezt a vitát Magyarországon, nyilvánvaló hogyan. Maguk lesznek az áldozatok, mi meg a, a, az emberek, az ellenség. A másik ellenség, akiről beszél folyton, Soros úr, aki valami módon finanszírozza az összeesküvés maguk ellen talán az önök forrásairól is jól nem tudni egy kicsit. Attól függetlenül, hogy az EU alapokkal a korrupt rezsömük visszaél, meg a korrupt vezérük, de Putyin úr, vagy Benen úr, a másik amerikai nagy finanszírozó, milyen módon támogatja önöket? Benen úr egyébként az önök partnereit a lengyel kormányban is támogatják, ezt is meg lehetne vizsgálni kicsit közelebbről. Összefoglalva, elnök úr, szerintem üdvözölni kéne ezt a jelentést, mert megerősíti azt, amit Orbán úr szeretne elérni. Ő egy másfajta rezsimet akar, egy más rendszer szerezni létrehozni, mint a szokásost, egy liberális demokráciát. Ez egy félértés, mert ilyen nem létezik. A liberális az nem demokrácia, hanem autokrácia magát tudom. Nagyon jó halad e fele, Úgyhogy az Európai Parlament úgy dönt, hogy itt egy rendszerbeli probléma van, akkor csak belátja, hogy Orbán úr pontosan azt teszi, amit akar. Úgyhogy itt nincs is semmi félreértés vagy ellenmondás. A végén még azt szeretném elmondani, ön semmibe veszi. A saját hazájának és a hazán kívül élő állampolgárainak hatalmas tömegeit. Azonban politikusként mindig egy elvet kell követni. Amikor az ember felfele halad, felfelé megy a lift, akkor is legyünk kedvesek, mert lefelé is fog menni majd a lift. Ugyanazokkal fogunk találkozni. Járok, asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, hogy újra megerősítsem azt, amit a legutolsó felszólásomban is, hogy a riport tele van hazugságokkal és olyan információkkal, amik egyébként a Gyurcsány kormányra 2010 előtti kormányra vonatkozik. Tehát kérem, vagy azt írja át, hogy az nem az Orbán kormány időszak alatt történt, mint például a 43-as paragrafusba idézi, hogy paramilitáris megfélemlítés volt a a falukban és a városokban ezt a jobbik követte el two thousand and ten előtt és a szocialista kormány végignézte most pedig egyébként evvel a jobbikkal a szocialista erők három négy hónapot kampányoltak végig az elmúlt hónapokban tehát nem tudom hogy a mr albright miről beszél. azért mivel a képviselő asszony azt mondta hogy double check kel tehát többszörösen megnézte a jelentésben lévő paragrafusokat engedje meg hogy akkor elmondjam most még egyszer hogy mik azok amik továbbra sem állják meg a helyüket arról nem is beszélve hogy a jobbik marcsrozásának kapcsán a svédországi neonáci marcsrozásokról soha életemben nem hallottam képviselő asszony hogy megszólalt volna de arról se hogy amikor a romákat magyarországon ölték ön akkor se szólalt fel a gyurcsány kormány ellen pedig volt ilyen vitánk a parlamentben. ugyangy van a következő paragrafus is a forty four es paragrafus is ahol ön arról beszél hogy a roma gyerekeknek az iskolákhoz jutási feltételei romlottak. na most a kutatások amiket kérem hogy nézzen meg a bizottságtól valók azt mutatják hogy a two thousand and eleven es viszonyokhoz képest five év alatt csökkent, a csökkent az iskolakori elhagyás sőt ma már minden roma gyerek jár magyarországon óvodába három évre hoztuk le az óvodának az elkezdési idejét, ami megváltoztatta nagyon jelentősen a szegregációt, azt, amiről önök csak beszélnek. Hat éves korra a gyerekek így megkaphatják azt a tudást, amivel nem kerülnek szegregált iskolába. Azok az ügyek, amiket még említ ön a, a nevelő, a bocsásson meg a fogyatékos gyermekek közé kerülésével a, a, a roma gyerekeknek kapcsolatban. Mind a két esetben ez a 47-es paragrafusa is, és a, a 48-as, a 46-os is, ami arról beszél, hogy a gyerekek ö, ö, esélyei romlottak a kutatások az ellentétjét mutatják nemcsak a korai iskolaelhagyás hanem a kisgyerekkori fejlődés is 10%-kal emelkedett az Orbán kormány ideje alatt. A Miskolcra vonatkozó ügyjel, kérem keresse meg a bizottságot, komoly tárgyalások vannak a magyar kormányjal, ugyanúgy, ahogy a nyíregyházi ügy kapcsán, és a 45-ös paragrafus is hibás információkat tartalmaz. Köszönöm szépen. Ezzel, hogy kijavítja őket, talán az Európai Parlamentnek a szakmai ságának a, a, a reputációját még megmentheti, hisz ez a mai jelentés vitája gondolom megdöbbenti az európai állampolgárokat, és ezért szeretném kérdezni a, a, a szekretáriától is, hogy hogy lehet az, hogy olyan paragrafusokkal van tele a, az anyag, ami nem állja meg a helyét. Hát, csak ki ezt please, ellenőrizze, hogyha az ön csapatában nincsen, please, vagy amiket mi küldtünk, azokat nem olvassák el. Please, uh, we're, we're, we're over time, please. Kérem, csúszásban vagyunk, és más kollégák is szeretnének hozzászólni. Koncsiszka asszony, két percben, maximum két percben. Dziękuję. Ja chciałabym... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt azt szeretném mondani a magyar barátainknak és a miniszter úrnak azzal a felhívással fordulok önökhöz, hogy aludjanak egy jót. És miután kialudták magukat, olvassák el újra a jelentést, és akkor látni fogják, hogy ez igenis egy tényeken alapuló jelentés, amint Szargentini asszony készített. Kedves barátaim, az választásukat, és az egész helyzetet ne egy ilyen zérőszerű játéknak tekintsék. Itt arról van szó, hogy az értékeket közösen kell, hogy vállaljuk. Hollandia, Franciaország, Németország is tudja azt, hogy mit jelentett, hogyha egy ország régen egy kommunista rezsim volt. És a kommunizmus elleni küzdelemben nemzetközi szervezetek is részt vettek, olyanok, amelyeket önök most el akarnak üldözni, ki akarnak rugni Magyarországról. Pedig ezek a szervezetek régen nagyon olyan sikeresen küzdöttek a kommunizmus ellen, hogy mi most, a mi országaink itt vannak az Európai Unióban. Önök azt állítják, hogy ezek az NGO-k, ezek a civil szervezetek soros ügynökök. De ez hazugság. Az önök intézkedéseiből számomra az válik világossá, hogy ez majd oda fog vezetni, hogy a hetedik cikkeljárást alkalmazni fogja, fogjuk, vagy pedig befazasztják, vagy jelentesen, jelentősen csökkenteni fogják a mi országainknak szánt pénzügyi támogatásokat. Ez pedig le fogja lassítani a, a fejlődésünket. Önök tehát azt fogják elérni, úgymond, hogy Putyin Oroszország felé sodródunk. Kérem, hogy gondolják ezt még egyszer mindezt, olvassák el újra ezt a jelentést, és nagyon kérem, hogy ezt a vitát ne úgy tekintsék, hogy itt valaki önöket akarja támadni a magyarokat, vagy a magyar társadalmat. Nem. Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és egész, egész Közép-Európa az Európai Unióban maradjon. Mi erős partnerek akarunk lenni az Európai Unióban, partnerek és nem kívülállók. Köszönöm szépen. A 206-os járási szabály értelmében maximum két képviselőt hallgatunk meg, akik nem tagjai az LIBE szakbizottságnak, de beleegyeztek, hogy egy percük lesz. Murvai asszony. A hála szavaival kezdeném. Nagyon köszönjük az Európai Uniónak. Ahogy a múltkor köszöntem azt, hogy a nemzetünk, a nemzeti összetartozás érzésünk megerősödött az önök támadásai miatt. Most meg azt szeretném megköszönni, hogy szerte Európában őszinte elismeréssel néznek ránk. Rendkívül jó érzés magyarnak lenni, bármerre jár az ember, elismerést és köszönetet kap azért, hogy ilyen erővel kiállunk a tömeges migráció ellen, és a nemzeti szuverenitásért önök lehetőséget adnak arra, hogy a világ és Európa megismerje ezeket az erőfesztéseinket köszönjük, erőfeszítéseinket köszönjük szépen. Joggal kérdezheti viszont bárki, hogy hogy lehet az, hogy az Európai Unió leginkább azt a két országot támadja, Magyarországot és Lengyelországot, Magyarországot, amelyiket láthatóan a legjobban szeretnek e, e, Európában és a legtöbbre becsülnek. Nos, azért, és ez már a 2019-es európai parlamenti választások előkészítéséhez tartozik, mert semmilyen mértékben nem tükrözi a politikai összetétele ennek a parlamentnek, az európai polgároknak a valós értékrendjét. Ezen kell változtatni, és a Fidesz és a lengyelek vezetésével. Vagy belülről átalaktani a néppártot, vagy pedig egy új néppártot pártot csinálni hogy az európai parlament two thousand and nineteen től végre az európai polgárok többségének az értékrendjét közvettse mert akkor ilyen gyalázatra mint amit önök a mi országunkkal szemben csinálnak folyamatosan nem kerülhet majd sor. köszönöm szépen! Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Hvala, da ste mi prijazno dali besedo. Köszönöm a szót, elnök úr, mondja Zver úr szeretném hangsúlyozni, hogy a néppárt, illetve az Európai Parlament képviselői különböző véleménnyel rendelkeznek ezzel a témával kapcsolatban is. Ez a vita nem túl kedvező. Nagyon font, azt gondoljuk, hogy az Európai Uniót összefognánk, de nem ez fog történni vele. A roma kisebbség integrációjával kapcsolatban és más kisebbségekkel kapcsolatban is. Elmondanám, hogy például a szlovén kisebbség a kihalás szélén volt Magyarországon, most azonban a kormányzatnak köszönhetően megerősödött. Tudom ezeket a problémákat, mert szomszédos ország vagyunk Magyarországhoz képest. Úgyhogy a vádaskodásuk a jelentésben a kormányzat ellen helytelen. Azt is elmondanám, hogy több kölcsönös tiszteletadásra van szükség egymás között. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy beleegyeztünk, illetve hozzájárultunk, maximum 5 percben a miniszter úr kap szót a reagálásra, és utána Sargentini asszony a záró szavakra. Szeretném feltenni a kérdésemet. A civil társadalom és civil szervezetek közül néhány jelen van Képzeljük el, hogy a 65 ezer civil szervezet mi az a félelem, amit a civil társadalom minden olyan Európai Uniós tagállamban ér, ahol kritizálják a, az államot? Miért félnek a kormány kritizálásakor? Mi a probléma? Miért nem tudják felvállalni ezt? Miért van nyomás a civil szervezeteken, akár a nemzetközi civil szervezeteken is, miért nem ö, működhetnek Magyarországon, és miért sürgetik az ő Magyarországotól elhagyásukat. Tagadja el, hogy ez történik. Nem tudnak megbirkózni ezekkel a civil szervezetekkel, miniszter úr? Ez lenne a kérdésem. Elég erősek ahhoz, hogy megbirkózzanak velük? Minden más Európai Uniós tagállamban el tudják viselni az egészséges civil társadalmat, ami bírálja a kormányt. 5 percet kap a kérdések megválaszolására, és hogyha benne önben ragadnak válaszok, azt írásban be tudja nyújtani. Ott, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Az önök által elmondottak alapján arra kell, hogy következtessek, hogyha az Európai Parlamentben Magyarországot gyalázzák, az rendben van, ha a magyar emberek döntését gyalázzák, az rendben van, ha a magyar kormányt rágalmazzák, az rendben van, ha meg valaki visszaszól, az nincsen rendben. Ezt, eh, ezt én eh, azt gondolom, hogy eh, minden egyes demokráciát tisztelő ember ezt a megközelítést visszautasítja. Minister, Önök itt, minister, rága... minister, one, just one second. Um... Egy pillanat, miniszter úr. A, a hozzászólása után egy vagy két képviselő lehet egy kicsit heves szavakat használt, de azt szeretném kérdezni, hogy 5 percében, már 30 másodpercet elhasznált ebből, a fennmaradó részben kérem tartsa fenn az ülés méltóságát, és próbáljon olyan nyelvet használni, amely megfelel az Európai Parlament méltóságának. Kérem, próbálja meg. Just, excuse, just... Egy pillanat. Ugye ma egy Sargentin asszony jelentését vizsgáljuk, arról beszélünk, mi van a jelentésben, ne jussunk oda, hogy egy hatam, hogy itt, itt hajba kapunk. Kérem, konkrét kérdésekre válaszoljunk, egyes pontokra, egyes felvetésekre. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, én azt gondoltam, hogy a szólás szabadságának eh, és a vélemény szabadságának joga engem is megillet ebben a teremben, de hogyha ez eh, nincsen így, akkor eh, készséggel együtt élek ezzel a tudattal is. Fenntartom azt a véleményemet, tisztelt elnök úr, hogy itt ebben a vitában Magyarországot sorozatos rágalmak érték, és azt nem tudom elfogadni, hogyha valaki erre reagál, akkor azt azonnal minősítgetni kezdik, ahelyett, hogy a tényekkel vitáznának. Szeretnék eh, választ adni a képviselőhölgyeknek és uraknak az általuk felvetett konkrét kérdésekre. A holland liberális képviselő asszony arról beszél, hogy mi csak időlegesen képviseljük a magyar embereket. Tisztelettel szeretném jelezni, hogy három egymás követő választást nyertünk meg, három egymás követő választáson szereztünk kétharmados parlamenti többséget. Ön azt kéri rajtunk számon, hogy hogyan képviseljük a magyar embereket és milyen felhatalmazás alapján én is feltehetném azt a kérdést hogy az európai emberek hány százaléka szavazott önre hogy ön itt európa e, nevében oktassa ki a magyar embereket. az osztrák e, képviselő úr e, antiszemitizmussal kapcsolatos vádat fogalmazott meg magyarországgal szemben. szeretném önt tájékoztatni arról tisztelt képviselő úr hogy magyarországnak igenis vitája van soros györggyel. nem értünk egyet többek között a bevándorlás politikával kapcsolatban képviselt álláspontok vonatkozásában. Soros György nyilvánvalóan azt kívánta, hogy ez a kormány ne nyerje meg a választást. Ezt azt gondolom, hogy nem nagyon titkolta ő sem, és nem is nehéz kitalálni. De amikor mi Soros Györgyel vitatkozunk, akkor minket nem érdekel Soros György vallása. Nem én hoztam szóba Soros György vallását ebben a vitában. A német zöldpárti képviselő úr, aki ha jól látom már nem ül itt, a következő vádat fogalmazta meg velünk szemben, pontosabban a jobbikkal szemben, őket nem tisztem megvédeni, de azért arra szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy a magyar választási kampány ellenzéki oldalon semmi másról nem szólt, mint hogy a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyarországi Zöld Párt hogyan és milyen megállapodást kössön a jobbikkal annak érdekében, hogy közösen, félretéve az értékbeli különbségeket, legyőzzék a kormányt. És ezek után engem vádol azzal, hogy um, az én pártom működne együtt a jobbikkal. A szocialisták és a zöld párt egyezkedtek a jobbikkal a választási kampányban az együttműködésről. Tisztelt elnök úr, szeretném ön tájékoztatni arról, hogy mindannak, amit képviselő asszony a jelentésében leírt, a tételes cáfolatát a mai délelőtt folyamán minden képviselőnek eljuttattuk. Minden egyes vádpontra tételes cáfolatot adtunk. Elnök úr, volt kedves tőlem kérdezni az NGO-kkal kapcsolatban, engedje meg, hogy erre önnek most itt még külön választ adjak. Én azt gondolom, hogy az jogos elvárás a magyar emberek részéről, hogy mindazon szervezetek forrásai átláthatóak legyenek, akik a magyar népakaratot, a magyar közvéleményt befolyásolni akarják. Teljesen legitim ez az elvárás például a politikai pártokkal szemben. Na de teljesen legitim ez az elvárás azokkal az NGO-kkal szemben is, akik nyíltan politikai szerepet vállalnak, akik külföldről kapnak finanszírozást, és befolyásolni akarják a magyar emberek véleményét. Vajon eh, miért kell titkolni, hogy milyen forrásokból gazdálkodnak? Miért kell titkolni, hogy honnan kapják a pénzügyi eszközeiket? És elnök úr, azt nekem vissza kell utasítanom, hogy eh, a magyar kormány a készülő, illetve a részben már elkészült eh, szabályozással az NGO-k működését ellehetetleníteni. Ez nem igaz. Tisztelt elnök úr, mi annyit írtunk elő, hogy az NGO-k hozzák nyilvánosságra, hogyha külföldről kapnak forrásokat. Én nem gondolom, hogy bármely NGO működését ellehetetlenítené az, hogy az internetre, a honlapjukra kiírják, hogy kitől kapnak eh, forrásokat. És ehhez ragaszkodunk, hogy így legyen a jövőben is. És végezetül pedig a, az akadémiai szabadságra vonatkozó kérdésekre azt tudom mondani, hogy Magyarországon több mint 20 külföldi egyetem működik. A CEUN kívül egyik sem panaszkodik az új szabályozásról. Érdekes módon az ő hangjukat valamiért önök nem akarják meghallani, csak az egyetlen panaszkodó egyetemét. Három amerikai egyetem működik Magyarországon, közülük az egyikkel a, egyikkel a jövőre vonatkozó, a jövőbeli működésre vonatkozó együttműködési megállapodást személyesen írtam alá Marylandben. Tehát ha egy amerikai egyetem aláírja az együttműködési megállapodást, a másik megpanaszkodik, akkor szeretném én kérdezni, hogy önök miért csak azt hallják meg. De tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim, szeretném eh, megismételni, hogy hálás vagyok elnök úrnak személyesen, hogy lehetővé tette, hogy Magyarországról itt az Európai Parlament, az általunk nagyra becsült Európai eh, Parlament falai között beszélhessek, ugyanakkor azt továbbra sem továbbra sem vagyunk hajlandók elfogadni hogy itt magyarországról hazugságokat rágalmakat terjesszenek éppen ezért a tételes cáfolatát minden egyes vádpontnak ebben a jelentésben az önök rendelkezésére bocsátottuk. elnök úr köszönöm szépen a lehetőséget megtiszteltetés volt hogy itt lehettem ma önökkel együtt. Köszönjük a tolmácsoknak, hogy tovább dolgoztak, és így az ülést be tudtuk fejezni. Judith Sargentini zárja a vitát. Köszönöm. Ügyrendi kérdésben szólalhat csak hozzá. Ügyrendi kérdésben akar? Ha nem, akkor, akkor megvonom a szót majd, ha nem ügyrendi kérdés le principe général de notre Union européenne, pas seulement du Parlement, est respect des minorités. Az Európai Parlamentnek kötelessége a kisebbségeket tiszteletben tartani, ezért kérem, hogy a kisebbségek jogait itt ebben a teremben is védje meg elnök úr, hiszen itt egy kisebbséget ért tört támadásról volt szó. Jogunk van felszólalni. A tapsról nem dönthet, és szerintem a szakbizottságunk munkájának a szabadságát nem korlátozhatja. Köszönöm, ez nevetséges hozzászólás volt. Sargentini asszony parancsoljon. A tolmácsok tovább dolgoznak, úgyhogy van idő. Köszönöm a plusz időt, mert hogy úgy gondolom, különösen egy olyan vita során, mint a mai, amikor úgy tűnik, nem egymással beszélünk, hanem egymás mellett elbeszélünk. Fontos, hogy mindenki ha meghallgassa, amit mondunk. Azoknak a kollégáknak, akik azt mondják, hibák vannak a jelentésben, meghívom őket, hogy javíts, jelezzék módosítókkal, erre van egy eljárás, a módosítók révén lehet javítani. Úgy tudom, 15-e a, május 15-e a módosítók benyújtásának határideje. Elnök úr, jól értem én, hogy az Európai Parlamenti képviselők pártpolitikát is folytatnak. Én is ezt teszem sokszor, amikor alkalmas. Ám ma az a feladat, azt a feladatot kaptam a plenárisról felhatalmazva, hogy egy jelentést írjak. És megpróbáltam széles körben tájékozódni, és a pártpolitikát háttérbe szólítani ennek során. Amit nem értek, hogy ha olyan üzariasak vagyunk, hogy meghívjuk a magyar kormányt, rendkívüli módon újra és újra ezekre az ülésekre, akkor azt várom a magyar kormánytól, hogy kormányhoz méltóan viselkedjen. Itt nem, egy politik, nem politikai pártok vitáznak, hanem egy kormányt képviselő miniszterrel cserélünk egymét. Az, hogy egy politikai párt, egy kormány, egy nép, egy állam összekeveredik, újra és újra felmerül ebben a vitában, és ez bizony nem egészen egészséges. Önökön áll persze, hogy mit mondanak, azt mondják, amit akarnak, és szükségesnek tartanak elmondani, de azt is én megkérdezhetem, em, megjegyezhetem azt ugyanakkor, hogy meglep engem, hogy Magyarországon a kormány szóvivője e, a nevemmel visszaél, hazugságokkal vádol, ön is ezt mondta ma itt, miközben abban a jelentésben, amelyek, hát elküldtek menekünk, amelyben igyekeznek megcáfolni a jelentésben foglaltakat, azt mondják, hogy a jelentéstevő nyilvánvalóan nem saját, nem kutatta az éjszakpolitikai területeket. Való igaz, uram, tanulmányoztam ezeket a kérdéseket, majd információt használtam fel az intézményektől beszerzett információkat, ám azt nem mondhatja, hogy hazugságokat mondok, majd azt nem mondhatja, hogy az általam használt információ nem a saját konklúziómat tükrözi. Ez a kettő nem áll össze így, ez két vágyjuk. Szerintem megfelelő tisztelettel kellett volna lefolytatni ezt a vitát ebben a házban. Mint mondtam, elnök úr, most a módosítók eljárása következik. Mint mondtam, most nem tárgyalunk egy tagállammal, hanem egy jelentést írunk, amely végül a tanácshoz fog megérkezni ezen, ebben az irányban dolgozom együtt minden képviselőtársammal, az árnyékelődókkal és a módosítók benyújtóival, amelyeket várok. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak. A módosítók benyújtásának határideje már is 15, 16, 6 óra, este 6 óra, 18 óra. Mindenkinek köszönöm a türelmét.